Good morning, everyone. Jó napot! Mindenkinek. Szerintem kezdjük el a munkát, a munkanapot a szakbizottságban. Remélem mindenki készen áll, vidámom. Ha nincs ellenvetés, akkor elfogadjuk a mai ülés napirendjét. 21 nyelven folyik tolmácsolás, és elektronikusan is megvan az ülés ö, napirendje, és az anyagai és webstreamen közvetítjük az ülést. Elektronikusan körbeadtuk az ajánlásokat a koordinátor részéről. Ha nincs ellenvetés, jóvá hagyjuk ezeket. Megvannak a 20 20-a, 21 március 20-21 ülés jegyzőkönyvei. Ha nincs ellenvetés, akkor ezeket jóváhagyottnak tekintjük. Első napirendi pontunk a mai napirendre vonatkozóan az első pont a, arról való tájékoztatás, hogy folynak az intézményközi tárgyalások, és ez Tolmácsolási gond van valakinél? Nincs gond. Nem működik? Milyen nyelven nem működik? Franciául nem működik. Megpróbáljuk helyre tenni a dolgot. Remélem a technikusok már dolgoznak rajta. Most már megy? Tehát. Ami a trilógust illeti, a körkörös gazdaság csomagját illetően, a hulladék szóló csomagban, tárgyában a tanácsolási bizottsággal együtt eszmecsere folyt le, a legfontosabb politikai kérdéseket illetően, amelyeket érint ez a csomag. Az eszmecsere alapja a parlament március 17-i álláspontja volt, illetve a március 18-án elfogadott Koreper mandátum, mely a parlament módosítóit is letette. A tanács parlament közötti nézetkülönbség fennáll bizonyos kritikus pontokat illetően, kritikus fontosságú. Például a urafelhasználás és szilárd hulladék felhasználási célokat, illetve a vonatkozó derogációt illetően a számítási módszertan, meg az élelmiszer hulladéknál is vannak ilyen nézetkülönbségek. Ezek ellenére konstruktív módon folyt le az eszmecsere, és megalapodás született arról, hogy az irányelv hatályoló témában a, a, a melléktermékek, a hulladékok és az élelmiszer hulladékok tekintetében további szakmai egyeztetések folynak majd, mióta a következő trilógus sorra kerül, amelynek, tár, amelynek a cél, céldátuma június 26-a. Valaki kommentálni kívánja mindezt? Nem. Akkor megyünk tovább. Következő napi rendi pontunkra Gutalánz asszony jelentése, energiahatékonyság címmel. Most akkor meg is adom neki a szót. Parancsoljon, asszonyom! Thank you, Chair, and uh, thank you, colleagues, uh, for... Köszönöm. Mindegyiknek, akik eljöttek ma reggel. Örömmel mutatom be az energiahatékonyságról szóló jelentésemet és a módosítókat. Szerintem ez a jövővezető út, forrásaink jobb felhasználása, okosabb piaci megoldások tekintetében Európának hatalmas potenciálja van az hatékonyság növelésére, fontos lépéseket téve a fenntartható társadalom irányába. Az IB 2012 óta működik, ám piaci és szabályozási hibák miatt nem sikerült kiaknázni az energiahatékonysági potenciálokat. A felülvizsgálat révén most lehetőségünk van arra, hogy javítsuk jelentős mértékben ezt a helyzetet. Európa meg kell ragadja a lehetőséget. Annak érdekében, hogy az ID célra törő legyen ez energiahatékonyság növelés, Európát erősebbé teszi. És fontos, hogy megőrizzék vezető szerepünket az eh, energia forráshatékony társadalmak körében. Az ebbeli növekedésünk százával, ezrével, vagy akár millió számra termelheti, hozhatja létre az új munkahelyeket. Jog, fontos a jogbiztonság, hogy a vállalatok be tudjanak ruházni az új technológiákba, kutatásba, fejlesztésbe. Az energia fogyasztás 2010 óta csökken, miközben a GDP nő Európában. Megtörtént tehát a kettő szétválasztása már és tovább folyik. Az energiahatékonysági intézkedések világosan hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez aktív módon, és a jelentés a foglalkoztatás beindításáról is rámutat ezzel kapcsolatban, mint lehetőségre. A megfelelő beruházásokkal a modellek bemutatják, jelentős munkahelyteremtési növekményekre van lehetőség. Arról van függően attól, hogy mennyire nagyra törően fogalmazzuk meg a céleket, 400 ezer-től 5 millióig rúghat a munkahelyek száma, amelyeket létrehozhatunk. A magasabb energiahatékonysági célok mindemellett Európa állampolgárnak egészségét is szolgálják. Minden évben a légszennyezés csökkentésével illetek ezreit lehet megmenteni. Fontos tehát hogy javítsuk a helyzetét, az, ugyanakkor az energia szegénységben szenvedő tömegeknek is, és fontos, hogy a szegénységeni harcban rangsoroljuk ezeket az elemeket. A nem hatékony energiafelhasználás nem teszi lehetővé, hogy egy rezsicsökkentés valósuljon meg a háztartások számára, holott ezek igényt tartnak rá. A nem hatékony gyakorlatok ellen fel kell lépnünk, mert ezek, növeli, ezek elleni fellépés csökkentik Európa energiafüggőségét és növelik a biztonságot. A 2021-től 30-ig időszakban a fosszilis üzemanyagok importja csökkent 288 millió euróval. Ezen okoknál fogva az MV jelentések kötelező energiahatékonyság célokat határoz meg 40%-ban 2030-ig. Megteremtjük a jövő alapjait ezzel. Az Európai Bizottság hatástudománya mutatja, hogy a 40%-os cél a legköltséghatékonyabb ö, terv hosszú távon. Persze többet, még többet lehet tenni tagállami szinten, ezért a jelentés kötelező tagállami célokat is megfogalmaz, és a hetes székben levő kiskapukat bezárná. Ezzel lehetne maximalizálni a tagállami szinten való hatékonyságjavítást, és megteremteni azt a biztonságot, amely a hosszú beruházáshoz szükséges, és amely ma hiányzik. Ezen túl a jelentés azt is javasolja, hogy a középületekbe való felújítása az ötös cikkben megfogalmazott program kiterjesztése kerüljön minden köztestület épületeire. Az ben hatalmas potenciál van a jövőben növelve az energiahatékonyságot, garantálnunk kell azt, hogy ezt a lehet inkább, leginkább kihasználjuk. Mindezek az álláspontok és pozíciók már megerősítésre kerültek az Európai Parlament részéről több alkalommal, lik, éppen egy évvel ezelőtt legutoljára megtörtént ez. Azóta a Párizsi Egyezmény is megszületett, amely még csak növelte az Európai Unió vállalásainak fontosságát. Az Európai Parlament azt nem teheti meg, hogy álláspontokat határoz meg, aztán a jogalkotásban ezeket nem követi. Tehát itt a, a jó hírünkről is szó van. Végül pedig néhány szó a, az okos mérőeszközökről, fogyasztásmérőkről ezen intelligens fogyasztásmérők nagyon jó potenciállal eh, rendelkeznek. Arányos és hatékony módon kell mérni a fogyasztást. Elősegítem más eredményesebb megoldásokat. A társas házaknál, a melegvíz vagy a központi fűtés tekintetében agályok merültek fel az, hogy a havi bérben ez hogyan oldható meg és nagyon költséges teheti az infrastruktúra váltást, akár újfajta energiaszegénységet okozhat az, ha a társasházban lakók ki vannak enetéve. Azt nem engedhetjük meg, hogy családok megfagyjanak azért, mert az Európai nőszabályok szabályok nem elég rugalmasak. Az okos mérőeszközök lehetőséget nyújtanak arra, hogy rangsoroljuk a legjobb és legköltséghatékonyabb megoldásokat előre sorolva az épületek energiahatékosságát javítva. A, a fő hatáskör az itrebeli kollégáknál van. Szerintem a parlament hasznát látja annak, hogyha erős álláspont jön létre, irányt adva az előttünk álló munkának, amelyet várok a többi frakcióbeli kollégákkal együtt, hogy megoldjuk e kihívásokat. A módosítók bejutásának határideje június 14-e. Köszönöm. Thank you very much, Madam Goodham. Köszönöm szépen. Nagyon jó hírek ezek. Ezzel a nagy anyaggal kapcsolatban ez mindenkinek jó lesz. Beletúl. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek is. Trump úrra szeretnék most utalni. Ugye mindannyian tudjuk, hogy most ő kihátrált a párizsi megállapodásból, ez buta, sajnálatos, őrült gondolat volt, de ettől még nekünk folytatnunk kell az útunkat ezen az úton az energiahatékonyság felé. Én szerintem ebben mindannyian egyetértünk. Erőfeszítéseinket azokra a szektorokra kell összpontosítanunk, amelyek például az építés, tehát az építkezések, vagy az építőipar, az ETS, és ezzel kapcsolatban lennének javaslataink is. Én szerintem mindenképpen az ETS-en kívül eső ágazatokra kell figyelnünk, mert mindig az ETS-t erősítjük, és ez fontos és jó, de én azt gondolom, hogy arra kell indítanunk a tagállamokat, hogy azon szektorokban is tegyenek valamit, amelyek nem tartoznak ez alá. Itt főként az épületekre gondolok. Ami a kötelező érvényű a célkitűzéseket illeti, az ITRE-ben a főjelentéstevő Girek úr aki egyébként az önfrakciójából származik, azt javasolja, hogy 30 és 40 százalék közötti legyen az európai szintű kötelező célkitűzés. Ezt át kellene gondolnunk, ez egy javaslat. Elképzelhető, hogy ennek jó esélyei vannak a plenárison is, de ezt először át kell gondolnunk, mert nem lehet pontosan látni előre. Kompromisszumokra van szükség, és amennyiben nem lennének kötelezőek ezek a célok nemzeti szinten, elképzelhető egyébként, hogy a folyamatnak a végén ez lesz az eredmény, akkor nagyon sok kérdés fogalmazódik meg az EU-s célkitűzések megvalósításának lehetőségéről. Itt mindig feltételekről beszélünk, itt ehhez arra lenne most szükség, hogy az Európai Bizottság is olyan mechanizmusokat, eszközöket dolgozzon ki, amelyek eredményeképpen a célokat meg lehet valósítani. Ugye például a közlekedés, illetve az épületek területén kellene célokat, illetve eszközöket kidolgozni ez lenne az útja annak, hogy az európai szintű kötelező érvényű célkütőzések megvalósuljanak. Nézzük a KKV-kat. A jelentéstevő utalt arra, hogy mennyire fontos az energia hatékonyság kérdése a KKV-k működésének szempontjából. Ezt mindenképpen támogatnunk kell, itt nagyon nagy potenciálok rejlenek. Meg vagyunk győződve arról, hogy a tagállamoknak megfelelő ösztönző mechanizmusokat kell beépíteni a rendszerbe, most ez kötelező legyen -e? nem vagyunk meggyőződve róla. Azonban tehát az eszköz tekintetében mindenképpen egyetértünk, de hogy kötelező legyen-e, ebben nem vagyunk biztosak. És az egyik utolsó gondolatom, kedves kollégák, arra vonatkozik, hogy a jelentéstevő az ötös cikkben arról beszél, hogy mindez kívül esik a bizottsági hatáskör szerepön mi egyetértünk a jelentéstevővel, az ötös cikkkel valóban foglalkozni kell, és fel kell használni azt a lehetőséget, amely ebben rejlik, hogy ne csak a központi kormányok, hanem a helyi szintű önkormányzatok, illetve más hatóságok is a hatáskörbe tartozzanak. Ennyit a legfőbb irányokról. Köszönöm szépen, Belet úr! Most Visnyevska asszony következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni a konzultációkat, a találkozókat az árnyékjelentéstevőkkel. Úgy gondolom, hogy teljesen világos az, hogy egyetértünk az elhangzottakkal, és a 9.1-es cikk tekintetében új módszerekre van szükség az épületek kapcsán, és itt azt hiszem, hogy mindig a helyi helyzetekhez kell igazodnunk, nézzük meg, hogy gazdasági szempontból mi az, ami megvalósítható, rentábilis. Visnyevszka asszony, kérem egy pillanat, türelmet, volt egy kis technikai probléma. Folytassa. Köszönöm szépen még egyszer a jelentéstevőnek az összes találkozót, az árnyékjelentéstevőkkel való találkozókat, és a 9A cikkel egyetértek, az új módszerek alkalmazása az épületek területén nagyon jó, de ugyanakkor mindig a helyi igényekhez kell igazodni, olyan értelemben, hogy az technikailag megvalósítható, és gazdasági értelemben is rentábilis legyen, tehát arányosság elvére kell törekedni. Figyelembe kell venni azt is, hogy nagyon különböző helyzetek mutatkoznak, attól függően, hogy földrajzilag hol is tartózkodnak, hogy hol vannak az adott épületek, mikor építették őket. Úgyhogy a bizottság megközelítését a helyi feltételekhez kell majd hozzáigazítani. Várom a bizottság reakcióit az ötös cikkel kapcsolatban, ahol nem volt felülvizsgálati záradék. Nézzük most azt, hogy mivel nem értek egyet. Beszéltek arról, hogy 40%-os legyen az energiahatékonysági uh, szint. Önök azt szeretnék, hogy az Európai Uniós szinten uh, kötelező érvényű legyen, és ehhez hozzárendeljünk uh, országspecifikus célokat. Természetesen ez az Európai Parlament céljaival egybeesik, tehát nem lepett meg, de mégiscsak én úgy gondolom, hogy ez problémás. Ugyanis a az energiahatékonyság kapcsán nagyon jól lehet csökkenteni a kibocsátási szinteket, ezzel egyetértek, és bizonyos beszállítóktól is kevésbé válunk függővé, Ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy politikai értelemben és technológiai értelemben milyen problémák mutatkoznak. Vannak olyan tagállamok például, akik a tanácsban beszéltek a szerződés ben meghatározott célokról. Itt nem csak a mandátumról van szó, hanem arról, hogy a tanácson belül is nagyon nagy viták vannak. Igen, ambiciózusok a célok, de ugyanakkor a tagállamokkal nem gondolom, hogy konfliktusba kellene bocsátkozni, mert e- ebből egyszerűen nem kerülhetünk ki győztesként. A tagállamok a technológiai problémákat is figyelembe veszik, mert mindig vannak korlátok azzal kapcsolatban, hogy mit lehet megtenni, és ez szektoronként is változhat. Ezt is figyelembe kell tudni venni, és pontosan ezért én azt gondolom, hogy nem lehet ennyire szigorú célokkal egyetérteni. És egyébként a 21-es módosítással sem értek egyet, mert nagyon fontos a folytonosság, de a hetes cikkben olyan korlátozásokról van szó, amelyek a rugalmassághoz kapcsolódnak. Nem igazán értem, hogy milyen aggályok táplálták ezt a módosítást. Azért nekem aggályaim vannak a bizottsági javaslattal kapcsolatban is, az önök, bizottsága, az önök véleményével kapcsolatban is, amikor az energiaszegénységről van szó. A bizottság ezzel a problémával is foglalkozik, és ennek természetesen közvetlen hatása van a tagállamokra, és nincsen egy egységes módszertan, amelyel mérni lehetne az összes problémát. Itt rákényszerítjük a tagállamokra azt, hogy az energiahatékonyságba fektessenek be, tehát az energiamegtakarítás mellett tesszük le a voksot, de én attól félek, hogy túlságosan nagy befektetésekre lesz szükség ezen a területen, és mindig csak az energiaszegénységben élőkre fogunk odafigyelni, és a társadalom más szegmensei fizetik majd meg ennek az árát. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezt a tervezetet is a jelentéstevőnek, illetve a nagyon jó együttműködést is. Köszönöm a vélemény előkészítések kapcsán. Támogatjuk összességében ezt a tervezetet, különösképpen a specifikus kérdéseket beleértve az ambíció szintjét. Szerintem a 40%-os célban már megállapodott az Európai Parlament, tehát ez nem új, és ezt meg kell ismételnünk, és szerintem ez el is érhető, ez nem álmodozás, ez tényleg elérhető gyakorlati szempontból, nem csak technikailag, hanem a piac feltételek mellett, és a magasabb célkitűzés sokkal nagyobb energiamegtakarítást eredményez, és ez majd végezetül alacsonyabb energiaszámlákat fog eredményezni a háztartások és a tagállamok számára is. A nemzeti kötelező tag, mm, célkötözésekkel is egyetértünk, nem csak közös EU célkötőzésre van szükség, hanem a tagállamok számára is játételet kell biztosítani. Egyetértek azzal, hogy az energiahatékonysági befektetések nagymértékben hozzájárulhatnak az európai gazdaság és a tagállamok gazdaságának versenyképességéhez. Nem fog előfordulni talán az, hogy némely országok sokkal gyorsabban felülnek ebből a szempontból, mások lemaradnak, és ez egyfajta szakadékot jelent majd a tagállamok között. Ez nagyon káros lehetne, főként a keleti tagállamok számára. Szerintem az ő érdekükben áll a kötelező érvényű nemzeti célkütőzés is. Mindent meg kell tenniük a magasabb célkütőzések érdekében, illetve az energiahatékonyság növelése érdekében be kell zárni a hetes cikkben említett kiskapukat, beleértve a közlekedési szektort is, be kell vonni a közlekedési szektort is a szabályozásba, és ellenezzük a hetes cikkben foglalt kivételeket. A 25%-os felső határ, amit a jelentéstevő javasolt, ez a minimum, de szerintem ezeket a kivételeket összességében törölni kell támogatjuk azokat a megjegyzéseket, amelyeket az energiaszegénységről hallottunk. Az energiaszegénység a tagállamokban talán támogatást kaphatna az EU alapoktól, így kellene felhasználni az EU alapokat, így kellene támogatni azon szociális csoportokat, akik tényleg rászorulnak, ahol alacsony a jövedelem, és itt tényleg az EU támogatására lenne szükség, hogy ne maradjanak magukra. Még néhány pontot hadd mondjak el, amit szeretnénk hozzátenni a jelentéshez. Úgy véljük, hogy az EU-nak folytatnia kellene a jelenlegi rendszert, és kumulatív intézkedéseket kell támogatnia. Ez itt tartozik a kiinduló pont átgondolása, és hosszú távú perspektívára van szükség, a párizsi megállapodás E, figyelembevételével és a 2050-es dekarbonizációs e, célkitűzések figyelembevételével. Végezetül úgy vélem, hogy a fő eleme az energiahatékonyságnak a finanszírozás. Honnan származik a pénz az energiahatékonysági befektetésekre, és hogyan költjük el ezt a pénzt? Két e, dolog van itt, az egyik az a magánpénzek mobilizálása, a legtöbb esetben ezek megtérülnek, ezek a befektetések két-három év alatt, ez azt jelenti, hogy meg kell győznünk a magáncégeket, a cégek készek arra egyébként, és támogatják a magas energiahatékonysági cégkötéseket, meg kell őket győzni arról, hogy befektessenek ebbe. Az egyetlen dolog, amire szükség van, az a megbízható, előrelátható szabályozás EU szinten, illetve tagállami szinten, és ez rajtunk múlik. Az állami támogatás kapcsán ebben benne van az EU támogatás, és főként a sérülékeny, alacsony bevételű csoportokat, a roma közösségeket kell támogatnunk, a bevándorlási háttérrel rendelkező csoportokat kell támogatnunk, és meg kell találjunk a módját annak, hogy megválaszoljuk a specifikus tagállami helyzeteket, amikor energiahatékonysági kezdeményezésekre van szükség a amikkel ezeket a nálati sajátosságokat támogathatjuk. Energiatékonysági szabályozásra van szükség, amelyek kötelező érvényűek tagállami szinten is. A fő kérdés a finanszírozás, és meg kell tennünk mindent azért, hogy támogassuk és megvédjük a sérülékeny, marginalizált, alacsony bevételű háztartásokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Evi asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Egy kollégának, a, egy kolléga helyett vagyok itt, pedig Csíni úr helyett, úgyhogy most az ő véleményét fogom elmondani, és aztán majd a saját személyes véleményemet is elmagyarázom. az energiahatékonyságra vonatkozó irányelvvel kapcsolatban szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Alapvetően nagyon is egyetértünk a módosításokkal, főként a 40%-os célkitűzés szerintünk nagyon is jó, és úgy gondoljuk, hogy itt valóban egy kötelező érvényű célra van szükség, nem csak uniós szinten, hanem az egyes tagállamok szintjén is. Ez rendkívül fontos szerintünk, mert így konkréttá válnak azok a célok, amelyeket a tagállamok meghatározhatnak, és az eszközökkel kapcsolatban is ez mindenképpen egy hatékony megközelítés. fontos lenne az is, hogy ne csak a legjobb tagállamok folytathassák az utat, hanem mindenki tegyen valamit, és mindenki egyetértsen ezzel a célkitűzéssel. Már csak azért is, mert a legjobb energia az, amit nem használunk fel, vagyis az energiahatékonyság gazdasági és környezetvédelmi szempontból is ott van a szemünk előtt, és azt hiszem, hogy ezt a lehetőséget meg kell tudnunk ragadni. Úgyhogy köszönjük a megvalósítható és, és nagyon ambiciózus célokat. Egyet értek a rugalmasságra vonatkozó célok törlésével is, főként a közlekedésre vonatkozólag, hiszen ez az jelenleg majdnem 30%-át teszi ki a végső energiafelhasználóknak, ezért lenne fontos az, hogy az energia megtakarításhoz hozzájáruljon a közlekedési szektor is. Ehhez még azt fűzném hozzá, ahogyan a kollégák is megemlítették ezt, ezek mind fontos célok, mindazzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk az energiaszegénységet megszüntetni, mindazzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk további munkahelyeket teremteni. Ezek olyan lehetőségek, amelyeket mindenképpen támogatnunk kell, és egyetlen egy gondolatot fűznék még hozzá. Az öt csillag mozgalom számára fontos az, hogy a, az, energia, az energia megtakarítási célokat a stabilitási paktumból ki kellene venni, ez számunkra nagyon fontos. Remélem, hogy ez a szakbizottság támogatja ezt a törekvésünket, mert csak azért is, mert Jávor úr is elmondta, hogy olyan befektetésekről van szó, amelyek nagyon rövid idő alatt megtérülnek, vagy maximum középtávon, és ezért én úgy gondolom, hogy ezeket támogatnunk kell a lehető legnagyobb mértékben, és az ilyen fajta beruházásokat ki kellene venni a stabilitási paktum kalkulációiból. Köszönöm szépen még egyszer a jelentéstevőnek a munkáját, és remélem, hogy jó együttműködést tudunk majd kialakítani. Köszönöm. Utolsó, Bodin asszony. Merci, Madame la Köszönöm szépen. Nincs itt Godin asszony, úgyhogy én fogok helyette beszélni. Köszönöm én is a jelentéstevő munkáját, energiahatékonysági a jelentéstervezet a jelenlegi irányelvre vonatkozólag az energiaszegénység megszüntetésének céljával. Ez alapvetően jó cél, de legtöbbször az energiaszegénység az pont az Európai Unió által a tagállamokra rákényszerített megszorító intézkedések miatt alakult ki. Szerintem nagyon nehezen olvasható a javaslatból az ki, hogy hogyan lehetne megszüntetni ezt a problémát. Ezen keresztül inkább eh, ahhoz járulnánk hozzá, hogy eh, az ipar és a befektetők nem lennének hajlandóak beruházni ebbe a területbe. Az Európai Uniónak arra is oda kell figyelnie, hogy a Párizsi Egyezményből az Egyesült Államok kihátrálásának úgymond cél, költségeit a tagállamokkal fizettesse meg, mert, ezen, mert nagyon gyakran ez az ipar megszüntetésével jár együtt. Az energiahatékonyságot nem szabad, hogy az ipar és a munkahelyek terhére valósítsuk meg, úgyhogy ilyen értelemben fogok módosításokat beterjeszteni, ezek számomra fontos gondolatok. Thank you very much. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót azon kollégáknak, akik szót kértek, hogy hozzászólhassanak. Az első Líza úr lesz. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Gutaland asszonynak is az előkészítést. Támogatom az alapvető megközelítést. Egy adatra szeretnék emlékeztetni. Az elmúlt években naponta 1 milliárd eurót adtunk ki a foszilis energiahordozókra. Hogyha ezt a pénzt átadjuk a cégeinknek az energiahatékonyság érdekében, akkor szerintem jobban járunk. Az energiahatékonysággal nem jár együtt a szénszivárgás sem, az adott helyen fektetünk be, és ez egy óriási előny. Az ETS-nél is vigyáznunk kell, legyen szénszivárgás, és szeretném még hozzáfűzni azt is, hogy a megújuló energiaforrások kapcsán én támogatom ezeket, de az a becslés, hogy ezek végtelenek, ez nem igaz. észak a Westfáliában volt egy választási kampány, és az emberek eléggé szkeptikusak voltak a szél erőt illetően, és ennek a végtelen kiépítésével kapcsolatban. Tehát úgy gondolom, hogy a legjobb energia az az, amit fel sem használtunk még. Jó ez a kiindulási alap, azt támogatnám, hogy a hetes cikkben legyen egy hosszú távú tervezési biztonság, ne csak 2020-ig, 30-ig, hanem ezen túlmutatóan. Ez egy egyértelmű jelzés lenne, hogy tartósan szeretnénk az energiahatékonyságot elérni az Európai Unióban. Nagy előlépésnek tartom azt, hogy az Európai Bizottság 30%-ot javasolt, mert ha ezt átszámítjuk, megnézzük a feltételeket, és ezt úgy teljesítjük, ahogy kell, akkor túl teljesítjük a párizsi célt is, hiszen ott csak 27%-ot szabtunk meg. A 40%-kal kapcsolatban viszont szkeptikus vagyok. Tudom, hogy az Európai Parlament eltökélt volt, és az első alkalommal én is támogattam ezt, mert ez akkoriban tudományosan igazolt volt, de azóta csökkent az olaj ára, és azt mondhatjuk, hogy három éves előkészületet elveszítettünk, nagyon nehéz lesz már így a 40%-ot elérni, és nemzeti cégkötéseket nem kapunk, tehát nem kell ezen ö, veszekednünk, mert úgysem fog ebben részt venni a tanács. Ivó Belát is elmondta, hogy a 35%-os cél az ITRE részéről szerintünk ez jó. Persze a Girek úr további hozzáállásában nem osztozom. Utolsó pont. Az EPP-ben aggódunk egy dolog miatt, ezt szeretnénk elmondani. Nem szeretnénk, hogyha az energiahatékonysági politika korlátozná a gazdaságpolitikát, a gazdasági növekedést. Nem lehet azt mondani az iparnak, hogy ne termeljenek, mert ez sok energiával jár, ez hamis megközelítés lenne. Szeretnénk ezt leszögezni, hogy ez ne történjen meg a nemzeti végrehajtás során, és nem szeretnénk korlátozni a növekedést, csak a hatékonyságot szeretnénk növelni. Utolsó pontom, elnök asszony, az Ipari Szakbizottságban Azt hallhattuk, hogy 35 pluszt fog majd kapni az energiahatékonyság, viszont az ITRE ezt elutasítja, erősen kell fellépnünk, és be kell kapcsolni az elnökök értekezletét is. Ez egy olyan téma, amely az Envire is tar- tartozik, nem csak az ITRE-re, és volt egy ígéret, és ehhez kell ragaszkodnunk, hogy a trialóguson a mi jelentéstevőnk is ott lehessen. Köszönöm. Eichhout úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek, mert kollégám Jávor Beredek már elmondott mindent. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy mi mindig kritizáljuk az Európai Bizottságot, de lehet, hogy most az egyszer pozitívan nyilatkozhatunk róluk. tudom, tudom, tudom, hogy gyenge vagyok, tudom. Nem vagyok még kormányon, nem, nem, nem, nem tudom, hogy ez mindenki sokkol most, de szerintem néha jó kiemelni azt, hogy itt az Európai Bizottság rájött arra, hogy mennyire fontos az energiahatékonyság, és még mi hatékonyságról beszélünk, a jogszabályok szintjén is valamit fel kell mutatnunk. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság most az egyszer tényleg a tanácssal szembe mer szállni. Szerintem ez jó dolog, de persze és itt az emberek már sokkal jobban nézik majd magukat. Viszont az Európai Bizottság itt csak félig meddig vállalja ezt a harcot. Szerintem a parlamentnek azt kell biztosítania, hogy legyen egy ilyenfajta vita a tanácssal. Az energiahatékonyság, hogyha megnézzük a hatástanulmányokat, ezt mondom a kollégáknak is, ha megnézzük a hatástanulmányokat, hogy az energiahatékonysága mit lehet elérni a levegőminőség, a foglalkoztatás, az alacsonyabb import, az energiabiztonság kapcsán, ezek az indikátorok azt mutatják, hogy ez tényleg egy mindenki számára nyertes helyzet. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor tényleg a lehető legjobb opciót elveszítjük a Párizsi Egyezmény végrehajtására. Minél magasabb a megtakarítás, annál jobbak az eredmények. Az hatástanulmány azt mutatja, hogy 40% a legjobb kiindulási alap, és az Európai Parlament mindig is ezt akarta. Ezt el kell mondanunk az Európai Bizottságnak is, hogy köszönjük azt, hogy egy kis nyomást gyakorolnak a tanácsra, de mi tovább mennénk, tovább mennénk egy sokkal ambiciózusabb célkötőzés irányába, mert mi elolvastuk a hatástanulmányt, és szeretnénk, hogyha ez kötelező lenne nemzeti szinten is, mert túlságosan is bízik a bizottság ebbe az irányítási javaslatban, és tudjuk, hogy ezt majd a tanács széttépi, tehát jobb lenne az, hogyha nemzeti szinten lennének a kötelező célkötőzések. Utolsó pontom, miután ennyire pozitív voltam a bizottságról, valamit várnék cserébe is, ez pedig a közlekedés területén lenne. Én támogatom azt, hogy a közlekedést bevonjuk ebbe, ugyanis ez egy olyan szektor, ahol nincs hatékonyság, de ezt ki kell egészíteni a bizottság részéről politikai javaslatokkal, hogy tényleg lesznek célkitűzések, és eh, hogy a közlekedési szektornak tényleg valamit fel kell mutatnia a széndiokszid csökkentés kapcsán. Ambiciózus célkitűzésre van szükség, kilométerenkénti CO2 csökkentési célkötözésre van szükség 2025-ös határidővel, mert eh, tényleg így lehet elérni az energiahatékonyságot. Miután nagyon pozitív voltam a bizottsággal szemben, valamit várok tehát cserébe, és szerintem a kollégák is most jobban érzik magukat emiatt. Köszönöm, Florenc úr. Érdekes holland eh, belső viszonyoknak lehetünk tanúi. Érdekes ez, de azt hiszem maga a, szak, a téma is fontos és érdekes, éppen azért, mert az ipar köteleznénk magas célok elérésére és energetika terén, nem csak az épület politika terén nagyon fontos ez, ugyanakkor a 40% körüli vita nem annyira döntő fontosságú. Sokkal fontosabb az, hogy meg kell állapítsuk, hogy például a hazámban, de, de Ausztriában és Hollandiában is évek óta igyekszünk javítani az energiahatékonyságot, helyreállítani az épületekben, és mindig elbukik a dolog. Németországban 1 százalék, sőt, 5 százalék, 5,5 alatt van a felhasználása ennek a pénzeknek, és nem javul a, a, az épületek hatékonysága ha ezeket az alelnök szájából és máson is halljuk ezeket a kiváló terveket, ez jó ugyan, de a lakosság nem ért velünk egyet ebben. Tehát 30-40 százalékos kötelező épület hatékonyságértesi célok jó ötletnek tűnnek, de ha nem tudjuk a, a, az állampolgárokat, a lakosságot valamiképpen megmozgatni, és ha ilyen kevés pénz megy erre, akkor felmerül a kérdés, Mitől függ ez? Nem bürokratikus előrások oldjuk ezt meg, hanem az embereket kell meggyőzni. Ez volna a legfontosabb feladat téren. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Abban egyetértünk szerintem, hogy a párizsi klímacélok elérésében a hatékonyság rendkívül fontos. Az eredeti 2020-as 20%-os célok kevéssé voltak ambíciózusok, és javítani kell ezeken, és most, amikor Trump kilépett a klímacélok, meg a párizsi megállapodásból, még fontosabb vált, hogy Európa a nagyobb ambíciókkal lépjen fel. Az is helyén való, hogy energiahatékonyságot feljebb csavarjuk, ám a 40 kal lehet, hogy nem érjük ezt el. Egy kiegyensúlyozottabb módszertanra van a szükség. Mi az, ami megcsinálható? Megújuló energiaforrásokra szükség van, teljesen igaz, és több szélenergiára is szükség van. Ehhez azonban acél kell, acél termelése meg energiaintenzív, tehát az energiahatékonysághoz acéltermelés is kell. Ezt is látni kell a nagyobb képletben. Ha megpróbáljuk kiegyensúlyozottan megtervezni az előrelépéseket, ambiciózusok legyünk, meg magas célok mellett, de legyünk rugalmasabbak, és egy kicsit hagyjunk egy kis illegzetvételt az iparnak is, és egészében kell látni az egészet. A közlekedés is része mindennek, persze, a közlekedésben a szénmentesítés program éppen most folyik. Itt is hatalmas volumenekről van szó, ám, mint mondottam, teljes képben kell ezt látni, mert az nem megy, hogy a közlekedés kevesebb energiát használ fel csak magától, hanem új anyagok, új technológiák, intelligens hálózatok tehát nagyon sok dolog függ itt össze, nagyon sok csavart lehet egyszerre állítgatni, és kell is. Meg kell tehát megpróbálni nem csak kizárólag a környezetvédelem, energiahatékonyság fényében látni ezt, hanem az egész kontextusban például a lakosság tudatosságát e, e emelni. Úgy látom, Eckhout is bólogat. Tehát ennek fényében szeretnék módosítókat benyújtani, ám köszönöm szépen a jelentéstevőnek az alapinputot. Thank you very much. Last speaker, madam. Köszönöm. Dali asszony következik. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Én azt gondolom, hogy itt vannak azért ellentmondások a kötelező jellegű célkitűzésekkel kapcsolatban. A bizottság nem olyan régen készítetett egy tanulmányt, amely rámutat arra, hogy a 2020-ra a 20%-os cél kitűzés már 2014-ben megvalósult, már pedig én azt gondolom, hogy ez erősíti az ambiciózus céljainkat 2030-ra vonatkozólag, és a 40%-os célkitűzés mellett szól. Mindenre úgy szeretnék utalni, hogy a az úgynevezett rugalmasságok és más lehetőségek az irányelv tekintetében sokkal gyengébbek, mint a bizottsági javaslat volt. Ez a tanács miatt van így. Én azt szeretném, hogyha a kiskapukat ki tudnánk venni az új irányelvből, azért is, mert az energiahatékonysági irányelv megvalósítása és az erre vonatkozó tanulmány rámutatott arra, hogy tulajdonképpen a felét már el is értük ennek a célnak. Ami az épületeket illeti, főként a köztulajdonban lévő épületekre gondolok, itt mindenképpen olyan szolgáltatásokat kell támogatnunk, amelyek az energiahatékonyságot támogatják, és itt a 3 os éves felújítási arányt nem csak a kormányok, tehát a központi kormányok által tulajdonolt épületekre kellene vonatkozon, hanem a helyi önkormányzatok általi épületekre is. Nagyon fontos lenne az, hogy a mi szakbizottságunk jelentéstevője legyen csak jelen a trilógusok során és a különböző egyeztetések során. Köszönöm. Ezzel kapcsolatban még nincsen válasz az ITRE részéről, de majd megpróbáljuk. Megpróbáljuk. Tehát, Paul Hansen következik a bizottságtól. Köszönöm szépen, mindenkinek jó napot kívánok. Nagyon sok mindennel egyetértek, és nem is fogom ezt most hosszasan elemezni, mert gyakorlatilag az energiahatékonysággal kapcsolatos érvek nagyon is meggyőztek engem. Itt nem csak elsődleges előnyök vannak, hanem nagyon sok minden más. Többen, például Florenc úr is a megfelelő implementáció fontosságára hívta fel a figyelmet, mert nem elég az, hogy ambiciózus célokat tűzünk ki, hogyha egyszerűen nem teszünk semmit annak érdekében, hogy aztán ez meg is valósuljon. Néhány konkrét ponttal kapcsolatban én most nem a célok szintjéről vagy a kötelezőségről fogok beszélni, mert ezek nagyon ellentmondásos témák a tanácsban és a parlamentben is, úgyhogy biztos, hogy a trilógusok fogják majd tisztázni ezeket a kérdéseket. Viszont Beletúrral egyetértek abban, hogy a nemzeti kötelező célok nem gondolom, hogy ebben a vitában kellene helyet kapjanak. Vannak más eszközök a kezünkben, mint például a megújuló energiahorrások, az ecodesign, vagy a CARS 2, amelyek olyan eszközök, amelyeket európai szinten meg tudunk erősíteni, és ugyanakkor azt is látjuk, hogy amely tagállamokban tovább szeretnének menni, ott erre lehetőség van. Tehát nem gondolom, hogy itt valóban szükséges az, hogy erre reflektáljunk. Az energia szegénységgel kapcsolatban Visnyeszka asszonynak azt válaszolom, hogy itt nem a nemzeti szociálpolitikai intézkedéseket szeretnénk felváltani. Semmiképpen sem, hiszen az energiaszegénység egy olyan probléma, amely nagyon különböző helyzetet mutat különböző tagállamokban, és nem gondolom, hogy európai szinten kellene ezt megoldani. Mi csak azt mondjuk, hogy az egyik eszköze az energiaszegénység megoldásának is az, hogy az embereknek például ne kelljen egy csomó plusz pénzt kiadnia arra, hogy a rosszul szigetelt házaikat kell felfűteniük, tehát ez megint csak egy, egy, egy eszköz az emberek kezében arra, hogy az energiaszegénységből ki tudjanak lépni. De ez nem a nemzeti uh, eszközöket uh, váltaná fel, Például a deregulációs um, energiaárakra vonatkozó dereguláció is uh, része kell legyen a csomagnak. Egyetértek Jávor úrral abban, hogy fontos a finanszírozás, nagyon sok mindent teszünk a jogi javaslaton kívül is. Fontos ugyanis az, hogy az agregált projektekre a befektetők is odafigyeljenek, és egyetértek Jávor úrral abban is, hogy valóban arra kellene ö, odafigyelnünk, hogy a közpénzekkel becsalogassuk a privát befektetőket. Viszont Evi asszonya nem értek egyet abban, hogy az energiahatékonyságot ne számoljuk bele a beruházások szintjén a stabilitási paktumban. Fontos az, hogy korrekt elszámolásokat végezzünk, erre nincsen most lehetőség, hogy ezt kivegyük a számításokból. Eckhout úrnak azt mondom, hogy nagyon örülök ezeknek a kedves szavaknak, és azt gondolom, hogy a közlekedéssel kapcsolatban nem csak ez az egy javaslat van, hanem kérjük az ENVI szakbizottságot a parlament részéről, hogy például az energiahatékonyság az épületekben ez erre vonatkozó irányelvet is támogassák. Vannak nehézségek ezzel kapcsolatban, úgyhogy esetleg azokat a javaslatokat is érdemes megvizsgálni. örülünk annak is, hogy Líze úr támogat bennünket a hosszú távú megközelítésben. A tanácsban ugyanis itt ezzel kapcsolatban voltak aggályok, és 2030 utánra is már gondolnunk kell, úgyhogy örülünk annak, hogyha a bizottság támogat bennünket ebben. És végül két apró technikai kérdés. Nagyon nagy csomagról van szó az energia témájában, és ezért a bizottság azt kéri, hogy a bizottsági javaslatban szereplő hatásköröket tartsuk tiszteletben, úgyhogy nem fogjuk támogatni azt, amit a jelentéstevő mond a 17-es módosításban, az 5-ös cikkel kapcsolatban, például a központi kormány szervek által tulajdonolt épületekről való kiterjesztést, mert ez egy újabb hatalmas vitát nyitna meg, tehát itt a hatáskör nagyon fontos. És aztán itt van a 8-as cikk is megint csak a 29-estől 31-esig terjedő módosítások szellemével ugyan egyetérhethetünk, de itt megint csak megnyitnánk egy teljesen felesleges vitát. A 8-as cikkkel kapcsolatban mi már meggyőztük a tanácsot arról, hogy ne nyissa meg újra ezt a vitát, hanem inkább az iránymutatásokra gondoljunk, és szeretnénk, hogyha az önök által is felvetett témákat mindegyiket megfelelő helyen kezelnénk. Köszönöm. Utolsó felszólaló a jelentéstevő. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm képviselőtársaim hozzászólásait, amelyek inputok a jelentéshez. Nem tudok most mindenre válaszolni, ám azt örömmel látom, hogy konszenzus alakul ki sok dologban, néhány szót, ha megengednek a kötelező célokról, meg az ambíció szintjéről. Mert ez nagyon komoly része a jelentésnek, két téma. Azt hiszem, és tapasztalataim is ezt mutatják, hogy nagyon sok érintett, vagy stakeholder szeretne világosabban látni egy jobban megjósolható, előrelátható piacon nagyon sok találkozón eh, emberekkel, stakeholderekkel találkozom, elhangzott ez, és szükség is ezt is biztosítani, biztosítani ezt, hogy meg, megfelelő beruházások szülessenek, megoldá, új megoldásokba, technológiákba, mindezekhez az kell, hogy előrelátható legyen a piac, és a kötelező célok is azt kell garantálják, hogy a tagállamok ezekkel az intézkedéseket felvállalják. Szeretném tehát megvédeni ezt az álláspontot ezek fényében. Ami meg az ambíció szintjét illeti, szerintem az energiahatékonyság az egyik legfontosabb, és, ahogy az Európai Bizottság részéről is elhangzott, az egyik legfontosabb eszköz, amely nem csak a Párizsi megállapodás céljait hozhatja, hanem sokkal több előnyt is magával hozhat mint, mint a klímaváltozás felelős kezelését. Tudnék, az energiahatékonyság, és minél magasabb ambícióban valósítja meg, annál inkább munkahelyeket teremt, hozzájárul a, a, az európai állampolgárok biztonságához, egészségéhez is. Munkahelyteremtés révén két és félszer, négyszer nagyobb a munkahelyek teremtésének aránya az ebben az megőenergiaágazatban, mint az olaj meg a gázágazatban. Tehát gyorsabban teremt munkahelyeket, és jól tudjuk, hogy nagyon sok európai kétségbeesve várja, hogy munkahelye legyen, úgyhogy ez irányban is kell dolgoznunk, erre is jó ez. Ami meg a biztonsági betületét illeti, az energia import jelentős csökkentésével érjük ezt el. A 2000 21-től 30-ig terjedő időszakban 288 milliárd eurót takaríthatnak meg a foszilis energiák importjának csökkentésére. Ez pedig hozzájárul az Európai Unió biztonságához is. És végül, de utolsó sorban a, az előnyök listáján, amelyet most taglalni szeretnék, a legmeghökkentőbb példa arra, hogy milyen segítséget nyújt ez jelentés. Most hát ebben foglalk, javaslatok évek 17 millió ember életét hosszabbítanák meg statisztikailag egy-egy évvel az ennek a, a, a levegő tisztaságának javításával és a többi előnyel egy egyetemben. Tehát azt szeretném kérni a parlamenttől, hogy legyünk konzisztensek, és tartsuk tiszteletbe azokat a vállalásainkat, amelyeket tettünk, legutoljára éppen egy évvel ezelőtt, és a 40%-os ambíciós szintet tartsuk azoknak a képviselőtársaimnak meg, akik, mondom, akik azt tudják, az, azt kérdezik, hogy mit tesz majd a tanács. Hát jól tudjuk, hogy minden a tárgyaláson függ, egy alkútól függ. Ha eleve alacsony szintekkel megyünk bele az alkúba, nyilván alacsonyabb lesz az eredmény is. Még egyszer mondom, tartsuk a párizsi célokat, kezdjük a tárgyalásokat erőteljes ambíciókkal, hogy jó döntések szülessenek a tárgyalásban. Én nem akarom hallgatni azokat az érveket, hogy eleve már a tárgyalás előtt csökkentsük a saját ambícióinkat. Ez nem jó. Thank you for this moving statement. Köszönöm szépen ezt a megindító nyilatkozatot és a jelentést is. Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a szavazásra. El kell mondjam, hogy a módosítók megnyitásának határideje, hogyha vannak módosítók, június 14-e, 11 óra, és szeptember 7-én fogunk a szakbizottságban szavazni erről. Készen állnak a szavazásra? A szavazókártyákkal? Az első szavazás, egy, egyetlen egy szavazás lesz a költségvetéssel kapcsolatos triológus mandátuma Elektronikus szavazás, a szavazást megnyitom. And the vote is... Uh, Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. A második Jávor jelentése. A környezetvédelmi károkkal kapcsolatban a saját kezdeményezésű jelentés egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük a hatost. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes mellette. Ellene tartózkodik elfogadtuk. 9-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosító az ötös kompromisszumhoz. Valaki ellenzi ezt a szóbeli módosítót? Felolvassa ezt? Ismerik ezt a szóbeli módosítót? Rendben. Valaki ellenzi -e ezt? Nem, akkor ötös kompromisszummal rosszavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös módosító mellette, ellene ellenőrizzük a 35-ös módosítót. A szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 46 mellette tartózkodik, elfogadtuk. Understand what the socialists are doing, but uh, that's... Nem is igazán értettem, hogy a szocialisták mit csináltak, de ezt láttam. Vezettem a szavazást. Elutasítottuk, de egyenlő arányban. 37 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 42 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük az 52-est, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 56-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 57-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 58-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. És a végső szavazás elektronikusan, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk, gratulálunk. Ezzel le is zárhatjuk a szavazásokat. Köszönöm szépen! So, dear colleagues, we will... Kedves kollégák, folytassuk az ülést. Akik nem tartanak velünk a következő napi pontnál, azokat kérem, hogy hagyják el a termet. A többiek pedig foglaljanak helyet, és kezdjük meg a munkát. A következő napi rendi pontunk a bejelentők védelméről szóló jelentés, jelentés készítője Luke Mink Flanagan, Flanagan úr a jelentéstevő, és meg is kapja most a szót. Köszönöm szépen! öröm volt számomra foglalkozni ezzel a témával, és mindenkivel, akivel beszéltem a bejelentőkről, elmondták, hogy ezek nagyon bátor emberek, és valamit tennünk kell értük, segíteni kell nekik, és bizonyára tudják, hogy nem lehetne ez problémás, de sokan azt is elmondják, hogy a bejelentők bátrak, és szerintem olyan helyzetre lenne szükség, hogy ne kelljen bátornak lenniük, legyen ez normális, hogyha valami furcsa dolgot találnak, akkor arról jelenthessenek. Egyetlen egy oka van annak, amiért bátornak kell lenniük a bejelentőknek, ez pedig az, hogy mi nem védjük meg őket jelenleg. Ha megvédjük őket, akkor nem kellene bátornak lenniük. Szeretnék a kilenc ponton gyorsan átfutni. Az első az az, hogy az, hogy nincsen megfelelő védelem a bejelentők számára, az negatívan hatott ki az EU politikák végrehajtására, például a közegészségügyi, környezetvédelmi vagy e, élelmiszer politikák végrehajtására. Nagyon fontos szerepet játszanak a bejelentők az egészségügyi kockázatok megelőzésében, és e, sokat tesznek azért, hogy hozzá lehessen járulni az élelmiszerbiztonsághoz, az egészségügy biztonságához. Nagyon fontos az, hogy lehet, hogy a bejelentők által a tudományos kutatásokra vetett hit is nagymértékben javulni fog. Nagyon fontos az, hogy EU szintű védelem legyen azért, hogy minden tagállamban hasonló védelemmel rendelkezzenek a bejelentők. Sürgetjük, hogy a bizottság nyújtson be javaslatot a bejelentők védelméről szóló irányelvre, vagy bármely más e szolgáló uniós eszközre. Hangsúlyozza, hogy a bejelentők védelmét szolgáló uniós eszköznek ki kell terjedni az esetlegesen egészségügyi és élelmiszerbiztonság kérdéseket is felvető környezetvédelmi bűncselekményekre, hetes hangsúlyozza, hogy az uniós bejelentővédelmi jogszabálynak átfogónak és gyorsan alkalmaztónak kell lenniük, és bármiféle megtorlás ellenében védelmézniük kell a bejelentőt, annak munkatársait és rokonait. Ez rendkívül fontos. Nyolcas hangsúlyozza, hogy a bejelentő meghatározása nem lehet leszűkített értelmű vagy bizonyos területekre korlátozott, valamint hogy a bejelentőknek a közé és a magánszférában azonos védelemben kell részesülniük. Nagyon fontos az, hogy tehát köz- és magánszférában azonos védelmen részesüljenek a bejelentők. 9 pont. Az uniós jogalkotásnak a bejelentősek megfelelő nyomon követése érdekében egyértelmű eljárást kell létrehozni a nyilvános érvezetek kezelés tekintetében. Amikor ezt átnéztük, akkor arra jutottunk, hogy két dologban lehetne ezt összefoglalni. Egyértelmű, hogy valamit tenni kell. A kérdés az az, hogy megvan erre az akarat. Hogyha megvan az akarat erre, akkor jobb világon fogunk élni. Köszönöm szépen. Most pedig az árnyékjelentéstevők jönnek az EPP részéről, uh, Turkán úr. Thank you. Köszönöm. Kedves kollégák, elnök úr! Ez a jelentés, amely a whistleblowerek védelmét szolgálja, akik a közérdek védelmében tesznek nyilvánossá bizalmas adatokat, elfogadásra került a Jüri Szakbizottságban, már tavaly szeptemberben, és ez évben új jelentést írunk Rozi asszony vezetésével. Fontos ezeknek a közérdekű bejelentőknek a megvédése, mert, mert közérdeket szolgál az, amit tesznek. És amikor a szólásszabadság garantálásáról, meg a darmikatikus pluralizmusról beszélünk, legyen itt akár szó a közszektorról, vagy a magánszféráról, ebben jelentők nagyon fontos szerepet játszanak a korrupció elleni harcban, a közérdeket erősítve. Meg kell találjuk ugyanakkor az egyensúlyt. A bejelentők védelme és a bizalmas információ védelme között, különösen magánszférában. A whistleblower bejelentők az egészséges közügyek védelmét szolgálják, nagyon fontos szerepet játszanak az egészségügy, a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság tekintetében kiváltképp kiemelhető ez a jelentőség. Az ő védelmük erősíti az élelmiszerbiztonság és az egészségvédelem elemeit. Ennek fényében szeretnék módosokat benyújtani, és várom az együttműködést mindenkivel, aki együttműködik témában. Köszönöm szépen, Turkánu úr, most pedig a szocialista frakció nevében szédez. Asszony. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdem, hogy szeretném megköszönni ír kollégámnak, honfitársamnak, hogy kidolgozta. Ezt ismerünk mind a ketten olyan országból származunk, ahol rendszeresen elfolytják, büntetik a bejelentőket, és ez rettenetesen alása az intézményvezetők bizalmat a társadalomban. Ezért kell fellépni lenne. A whistleblower bejelentők védelme etikai és norma szempontjából is fontos. A világ legköltségesebb bank válsága is elmondott arra, milyen fontos szerepet játszhatnak, és a gazdasági válság nem csak gazdasági, hanem emberi életekben mérhető öngyilkosságokban, tönkrement életekben hát Károly is járt. Ezért a szociális munkások körében is fontoskodunk ezzel a hús, a lóhús botránykítős előtt egy ír állampolgárt jelezte, hogy milyen hatása lehet ez a, ezeket az eseteket és a marhahúsipara vonatkozó kárjait. Jól tudjuk, hogy a rendelkezések ágazatokon túlnyúló hatásai nagyon fontosak. Mindenképpen biztosítani kell a bejelentők védelmet, különösen akkor, amikor mélyen gyökerező intézményi kultúrát sért a bejelentésük. Néhány tagállamban vannak olyan jogszabályok, amelyek bizonyos fajta jogi védelmet adnak ezeknek az embereknek, de mégis ez a vonatkozó jogi rendszer szétapazottságát hozta magával, nem egyértelmű kire melyik jogszabály érvényesül. A környezetvédelmi ügyekben, közegészségügyi, élelmiszerbiztonsági ügyekben a bizonyítékkal előálló bejelentők témájában a kulcsfontosságban, amiben egyet kell értsünk. A bizottság egy horizontális irányelvet javasol, hogy rendezzük ezt a témát. A LuxLeaks botrány esetében láttuk, hogy a Luxemburg biztonsági törvényeivel visszaéléssel vádolták bíróság előtt a whistleblower bejelentőket. Jó példa ez arra, hogy azokat támadják, akik bejelentésre jönnek, miközben Juncker úr biztos bizottsági elnöket és a Paris Waterhouse Coopers milliókat keresett az európai intézményekkel, között üzletekkel. Tehát a kereskedelmi ö, titokra vonatkozó irányelvet a luxemburgi bíróság, erre hivatkoztak, elutasítottam, mert a jó hiszemben eljáró, közelebben eljáró bejelentőket kell védeni inkább, meg azokat a médiumokat, akik a közvéleményet tárják ezeket a ö, csalásokat. A parlament nagyon keményen dolgozott, ö, harcolt ezért, ö, ö, szocialista kollégámmal, kooperatívval az élen. Ám red, sajnálatos, hogy a bizottságot kiengedtük a, a szorításunkból a vizsgálás során, elfogadva egy olyan szöveget, amely nem biztosított horizontális eszközt a visszavulóra bejelentők védelme érdekében. Annak érdekében, hogy foglalkozunk ezekkel a hiányosságokkal a jelenlegi eurógi rendszerben, arra kell kényszerítjük az Európai Bizottságot, hogy olyan irányelv javaslattal, amely előirányozza azt, hogy szabályosan meghatározzák a whistleblower bejelentők meghatározását az ágazatokra átnyúló módon, és jogbiztonságot teremt az Európai Unióban számukra. Az összefüggő, bonyolult mód összefüggései e- e- EU jogi rendszereknek a kereskedelmi jogot védelmében nem szabad, hogy eltántorítsa a bizottságot attól, hogy a whistleblower bejelentők védelmében eljárjon megfelelő jogi e- erővel kell fellépni a, nem a nagyvállalatok érdekét szolgálva. Eljött az ideje annak, hogy az aszimetriát leküzdjük, amely megakadályozza azt, hogy az egészségügy és a biztonság megvalósuljon a visszavulari bejelentők védelmében, tehát intézkedések elősegítenék ezt. Tegyük meg ezt tehát. Thank you. Köszönöm. Miután nem látom az ECRS és ALDÉS árnyékjelentéstevőket, és senki sem helyettesíti őket, ezért magamnak adom meg a szót, hiszen én vagyok a zöldek részéről az árnyék jelentéstevő. Én azt hiszem, hogy itt ugye a közérdekű bejelentők védelmével kapcsolatban egy dolgot kell eh, észben tartanunk. Ez nem csak egy szép és etikus eh, gondolat, hanem végre a közérdek védelmével foglalkozunk. Azért eh, kell védeni a közérdekű bejelentőket, mert ők minket is védenek, a társadalmat védik, és azt hiszem, hogy azok az emberek, akik sokat kockáztatnak, amikor a korrupciós eseteket felvillantják, olyankor mindig arra kell gondolni, hogy tudják, hogy mi mellettük álltunk, vagy állunk, és nem azokat segítsük, segítjük, akik korruptak. Én szeretném eh, Flanagan úrnak is megköszönni a jelentést, és eh, mindenképpen szeretnék arra is utalni, hogy egyetértek a jelentéssel, és világos az is, hogy eh, nem megfelelő a védelem az Európai Unióban, és ami még problémásabb, az az, hogy nagyon különböző szintű védelmet élveznek a különböző tagállamokban a közérdekű bejelentők. Ettől függetlenül azok az esetek, amelyekben nagyon gyakran bejelentések történnek, azok sokszor a határon átnyúló esetek, és ezért nem tudják maguk a bejelentők sem, hogy egyáltalán melyik állam jogrendje vonatkozik az adott esetre. Ezen kívül pedig fontos lenne még néhány gondolatot felvetni, módosítások formájában, ezt meg is fogom tenni. Az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos területeken európai jellegű megközelítésre van szükség, mert általában az ilyen típusú bejelentések nem egy tagállamra vonatkoznak, hanem minimum többre, és ezért egy stabil és előre látható rendszerre van szükség jogi szinten is, tehát európai jogalkotásra van szükség. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a tagállami meglévő védelmi mechanizmusok nagyon korlátozott hatáskörűek, és rengeteg a kiskapu, és a jogbiztonság így ez nem valósul meg. Én úgy gondolom, hogy azt is meg kell említenünk, hogy fontos az erős teljesebb védelem, főként a környezetvédelmi kérdésekben való bejelentések esetében, mert a környezetvédelmi problémák megelőzése nagyon sokat jelenthet ezen a területen, tehát itt ösztönzést kellene nyújtani arra vonatkozólag, hogy időben történjenek meg ezek a bejelentések. Childers úr arra is utalt, hogy nagyon fontos a horizontális irányelv, ugye az voltak ezzel kapcsolatban uh, INI jelentések, a Júri is uh, foglalkozik az ügyel, tehát több uh, szektoriális megközelítés létezik már, de ezzel megint csak egy ilyen patchwork alakulna ki jogi szempontból, hasonlóan ahhoz, amilyen most a helyzet. Horizontális irányelvre van szükség, amelynek értelmében kemény minimum sztenderdeket építünk be Európa szerte, mind a közszférába, mind pedig a magánszférába. És várjuk az együttműködést a jelentéstevővel, és az MB is remélem, hogy kimondottan az környezetvédelmi aspektusokra vonatkozólag együtt tudunk működni. Köszönöm! És most ismét elnökként adom meg a szót az árnyék jelentéstevőknek az ENF részéről. Dorian asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a jelentéstevőnek a prezentációját, és örülök annak, hogy a közérdekű bejelentőkre vonatkozólag jogszabály fog születni. Ugye itt nagyon sokszor konkrét esetek környezetvédelmi szempontból is felmerültek, vörös iszaptól kezdve mindenféle más ügyeket fel tudtunk így göngyölíteni. Én azt gondolom, hogy fontos lenne az, hogy a, az em, ezeket az embereket megvédjük, hiszen ők bátortetteket hajtanak végre, és őket védenünk kell. Az egyes és ötös preambulum bekezdéseknek az az előnye, hogy utalnak európai szinten a közérdekű bejelentőkre, de ugyanakkor ez az irányelv nem elégséges, éppen ezért én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha konkrét jogi eszközöket hoznánk létre a közérdekű bejelentők védelme érdekében. Természetesen értem azt is, hogy milyen módosításokat terjesztettek be. Egyrészt szeretnék arra utalni, hogy az anonimitást meg kell őrizni a közérdekű bejelentők számára, mert nagyon sokszor zaklatás éri ezeket a személyeket. Ugyanakkor a titkosságot is meg kell őrizni, például azon keresztül, hogy a feladatokat definiáljuk, és különösen oda kell figyelni arra, hogy az Európai Unió ügynökségeinél dolgozó személyeket hogyan tudunk védeni, hiszen nagyon gyakran az EFSA-nál is történtek ilyen bejelentések. Én úgy gondolom, hogy az irányelv hatásköréből ki kell venni a tagállami államérdekeket, vagyis a közérdekű bejelentős, bejelentőket nem szabad arra kér, kényszeríteni, hogy államtitkokat kiszivárogtassanak, mert ez nem felel meg a közérdeknek. Köszönöm szépen. Most következik a bizottság. Köszönöm szépen. Szeretnék tájékoztatni arról, hogy hogyan néz ki a helyzet. Ezt a vitát közelről követjük, és mindez a 2017-es bizottsági munkaprogrammal is egybeesik. Mi is látjuk azt, hogy szükséges az európai szintű fellépés a közérdekű bejelentők védelme érdekében, mind horizontális, mind további szektoriális megközelítés alkal, vagy ezen keresztül. Természetesen mindezt úgy, hogy a szubszidiaritás elvét teljes mértékben megtartjuk, betartjuk, egy közmeghallgatást szerveztünk, március 3-án kezdődött ez a folyamat, és egészen május 29-éig tartott. Jelenleg egy tanulmány van készülőben, amely empirikus adatokkal támasztja alá a közérdekű bejelentők tevékenységét. Ezen két elem fog hozzájárulni ahhoz, hogy olyan döntést hozzunk, amely több szempontot is figyelembe vesz, azzal kapcsolatban, hogy milyen európai szintű uh, intézkedésekre van szükség. 2017. júliusára várható a közmeghallgatás és a tanulmány eredménye, és ezen keresztül elgondolkodhatunk majd azon, hogy milyen opciók állnak előttünk. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, Flanagan úr következik. Köszönöm szépen az inputot. Igaziból én nem ismerek közérdekű bejelentőket, valószínűleg önök igen, de én nem. El kell dönteni mindig azt, hogy ezek a személyek beszámítható állapotban vannak-e vagy sem, de egy dolog mindig konzisztensen megjelenik, ezek az emberek mindig mentális, nagyon rossz mentális állapotban vannak, mert zaklatják őket. És nem szabad, hogy ez folytatódjon. Írországban például, hogyha ma azt mondják, hogy valaki közérdekű bejelentésre készül, akkor most csak azt mondanám neki, hogy fogja be a száját, mert tönkre fogja tenni a saját életét, tehát ne legyen buta, mert úgysem tud semmit elérni. Sajnos a pedofíliával is megvádolták a közérdekű bejelentőket. Mindenki látja, hogy pontosan mi történik ezen a területen. A 11 éves gyermekemet egy parlamenti ülésre bevittem Írországban, ahol a terrorizmusról volt szó. A 11 éves lányom is megértette, hogy mi történik, és azt mondta, apa, ez az ember már nem dolgozik a bankszektorban, mert hogyha egy másik bankban dolgozna, és ott bármi rossz történne, akkor azt ugyanúgy bejelentené, és ezzel problémákat okozna ennek a, a, a másik banknak. Nos, hogyha egy 11 éves gyerek is megérti azt, hogy miről van szó, akkor mi is láthatjuk azt, hogy, hogy mit jelent az, amikor egy közérdekű bejelentő kinyitja a száját az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy végre rájött arra, hogy valamit tennünk kell ezeknek az embereknek a védelme érdekében. Itt konkrétan a az egészségvédelem területén meglévő bejelentőkre vonatkozik ez a jogszabály, de igaziból minden szektorra ki kellene terjeszteni, mert nagyon negatív hatása van a közérdekű bejelentő személyes egészségére is, akármilyen területen is dolgozzon. Éppen ezért várom a munkát. Thank you very much. Köszönöm szépen, és a módosítók benyújtásának határideje június 16-a. Az MV szakbizottságban július 11-én fogunk erről szavazni a Juriban szeptember 28-án, és a plenárison majd a második októberi ülésen fogunk erről szavazni. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontunkra, amely egy eszmecsere lesz a habitat irányelvről, illetve a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásáról fogunk eszmét cserélni. Az az elképzelés, hogy először meghallgatjuk Humberto de Garo Rossa úr előadását a DJ envy és utána pedig azok a képviselők, akik benyújtottak kérdéseket, azok, akik itt vannak közülük, azok megkaphatják a szót, de először is megadom a szót Dekádó Rossza úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Örülök annak, hogy beszámolhattok erről az akciótávról. Van egy kis prezentáció itt, amit fel szeretnék használni. A cél az az, hogy röviden bemutassuk ezt a tervet, és ennek során számos kérdésre ki fogok térni, amiket a képviselők már feltettek nekünk. Hogy megkezdjem, szeretnék beszélni a célkötözésekről. Bizonyára tudják, hogy ez a Nature eh, eh, irányelv felülvizsgálatából fakad. Szeretnénk, hogyha ez megfelelő lenne a gazdaság számára is, és a cél az az, hogy segítsünk az EU biodiverzitási célkötözéseinek megvalósításában 2020-ra. Ezen kívül az irányelv koherenciáját is szeretnénk javítani más szektorokkal. Milyen megközelítése volt ennek az akciótervnek? Négy fő területe van ennek a cselekvési tervnek. Különböző kihívásokra kívánunk itt reagálni, amiket azonosítottunk. Szeretnénk erősíteni a tudást, az iránymutatást, szeretnénk biztosítani a jobb koherenciát a szélesebb szociogazdasági cégkötözésekkel. Egy másik terület az az, hogy politikai elfogadottságot építsünk ki, és erősítsük a megfelelést. A harmadik az az, hogy erősítsük a befektetéseket a Natura 2000 tekintetében, szinergiákat alakítsunk ki az EU támogatási eszközeivel, a negyedik pedig a, a kommunikáció javítása, az állampolgárok elérése. 15 cselekvés tartom, a cselekvési terv, vannak al cselekvések is, al akciók is, ezeket részletesen lehet látni a dokumentumokban. 2017-2019-et övelne fel ez az akcióterv, a cselekvési terv nem előlegezi meg természetesen a kap, a kapcsolatos vitákat. A fő szereplők, a tagállamok, az Európai Bizottság, a Régiók Bizottsága, a Beruházási Banknak is van feladata, a Környezetvédelmi Ügynökségnek is e, ennek során. Nem akarom most minden cselekvést felolvasni itt. Összecsoportosítottuk a kérdéseket. Először is az egyes fellépés kapcsán van egy 1A, 1B pont is. Néhány téma, néhány kérdés az 1A-hoz kötődik, például a fajvédelmi irányítások felülvizsgálata, ez Florenc úr kérdése volt, Linz úr kérdése is ide tartozik. Szeretnék olyan területekről is beszélni, amelyek a gazdasági fellépésekkel konfliktusban vannak. Dorfman, Gerbrandi, Rula képviselők kérdése toltozik ide. A célunk az iránymutatással a következő. Az Európai Bizottság úgy gondolta, hogy az eh, irány elv megmarad úgy, ahogy van, nem fog megváltoztatni a szöveget, vagy a függelékeket. Amikor az iránymutatásokat frissítettük, akkor együttműködtünk a tagállami szereplőkkel, és ez segíthet abban, hogy tisztázzuk azokat a lehetőségeket, eh, amelyek már léteznek a jelenlegi jogi helyzetben is. Ez vonatkozik a 16-os cikkre is, például a fajta védelmi szabályokra. Nem tudom persze azt előrejelezni, hogy mi lesz majd konkrétan az útmutatásban, ez 2008-ban lesz kész, de biztos, hogy benne lesz egy átfogó áttekintés a már meglévő útmutatásokról, és figyelembe vesszük majd azokat a kérdéseket is, amelyek a fitness ellenőrzés alapján előfordultak. Bizonyára továbbra és el fogjuk magyarázni azt, hogy milyen rugalmassága van a jelenlegi keretnek. A cél az az, hogy együttműködjünk a tagállami hatóságokkal, és figyelembe vegyük a már meglévő jogszabályokat és és azokat a kételyeket is, amelyeket kifejeztek a felülvizsgálat során. A habitat, illetve a, a madár elv több mint ezer fajtát fed le. Ezen adatok esetében még az olyan esetében is, ahol gondok vannak, van rugalmasság, vannak derogációk, ezt szeretnénk tisztázni. Összességében, hogyha az akcióterv, a cselekvési terv sikeres lesz, ez meggyorsítja a konzervációt, akkor ez azt jelenti, hogy a rugalmassági eszközt a irányában belül nagyon jól használták fel. Ami a szerződéses, illetve administratív szabályokat illeti, megfelelő konzervációs intézkedéseket kell a tagállamoknak foglalatosítani. ezeket megfelelő tervekbe kell foglalniuk. Ebben a kontextusban a tagállamok döntetnek arra, milyen fajta intézkedést alkalmaznak, vagy a kötelező jellegűt, mi mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a, a konzerváció megőrzés megfelelő lenne. Voltak kérdések, amelyek az 1B fellépésre vonatkoztak, az ökorendszerek bevonása a döntéshozatalban, a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy vegyék figyelembe a természeti tőkét, mobilizálják a, a, a tagállamokat, mobilizálják a tagállamokat arra, hogy felülvizsgálják ezt. Nagyon sok intézkedés van, ami már létezik, nagyon sok jó példa van, nagyon sok mindent meg lehetett tanulni ezen példák alapján. Szeretnénk megfelelő oktatást adni, támogatást is adni, a Horizon 2020 által például, és szeretnénk a tapasztalatcserét támogatni. Nagyon fontos tehát így az ökorendszeri szolgáltatásokat befoglalni a döntéshozatalba. Az Európai Bizottság bevonja a különböző érintetteket, és szeretnénk, hogyha lehet tanulni a már meglévő jó tapasztalatokból. Most rátérek azokra a kérdésekre, amelyek a kettes fellépéshez kötődnek. Ez a támogatási mechanizmust érinti, Linz kérdése volt ez. Felismerjük azt, hogy a politikai iránymutatás mellett sokkal nagyobb támogatásra van szükség annak érdekében, hogy a különböző engedélyezési eljárásokat megfelelően alkalmazzák, bár vannak támogatási mechanizmusok is most, például a Jasper területén, de vannak olyan kérdések, például a fajtavédelem területén, a jogi feltételek alkalmazása, a legjobb gyakorlatok, információcsere, vagy azt, hogy hogyan lehet bevonni a különböző érintetteket, ezeken a területeken még lenne mit eh, segíteni, vagy támogatni. Egy dolgot szeretnék eh, kiemelni. Támogatni kell a tagállamokat abban, hogy az ugyanan részt létrehozott mechanizmust alkalmazzák, a környezetvédelmi értékelés tekintetében ez nagyon jó, hogyha itt a legjobb gyakorlatot kicserélik, és átadják a tudást a nemzeti hatóságok között. Aztán a következő dia, a B prioritás, a politikai tudatosság képítése, megfelelés erősítése. Ez kötődik a, tehát ez a, ez a négyes fellépés, volt egy kérdés a tengeri környezetre vonatkozólag. Alira Garcia asszony kérdése volt ez. Nagyon sok fellépés az, a cselekvési tervben a megőrzésre vonatkozik a tengeri környezet kapcsán. Szeretnénk a halászati intézkedéseket erősíteni a már meglévő halászati politika keretén belül és szeretnék, hogyha ez koherens lenne a különböző keret irányelvekkel. Szeretnénk, hogyha egy regionalizált megközelítés lenne a közös halászati politika tekintetében is, és a megőrzési politikákat is bevontuk a halászati többéves tervekbe. A regionális tengeri egyezmények különböző halászati szervezetek között működést is támogatni kell. Vannak társfinanszírozási tervek is, és ennek kapcsán is nagyon fontos a legjobb gyakorlatok cseréje, akár csak a 6-os vagy 13-as fellépés kapcsán. Itt azok a bilaterális találkozók, amelyeket a tagállamokkal és az érintettekkel tartunk, ezek kapcsán is eh, lehet a tengeri területekről beszélni. A módszertanunk, a kritériumok kifejlesztése, amelyel a eh, tengeri védeterületeket eh, lehet tovább támogatni, ezek mind benne lesznek a Natura 2000 tengeri komponensében. Most pedig a hatos fellépésre térek rá. Itt is volt egy Agile Garcia kérdés, a kereszt megfelelés támogatása. A hatos fellépést azért emelem ki, mert itt biografikai régiós szinten történik az együttműködés, és ide tartozik a határokon túli megfelelés is. A hetes fellépés kapcsán is voltak kérdések, például a nagyobb húsevők kapcsán. Az hadd kezdjem. A nagyobb ragadozó állatok kapcsán hogyan lehet megvédeni ezeket a fajtákat. A farkasok, a medvék védetnek tekinthetőek, és meg kell őriznünk ezeket a védelmi státuszokat. A mantránk az az, hogy együttélés, megőrzés, de nagyon fontos, hogy ez megfelelne a gazdasági tevékenységnek is. A nagy ragadozó populációk nagy szerepet játszanak, a gond akkor jelentkezik, amikor évszázadokon, évtizedeken át ezek eh, nem voltak jelen, akkor az emberek nem tudják, hogyan bánjanak velük, és ezt ismételte meg kell tanulniuk. Tehát eh, vannak konfliktusok, például eh, helyi szinten, főként a farkasok esetében, amelyek egyre inkább visszatérnek olyan területekre, ahol korábban nem voltak jelen. Az általános elvek figyelembe vételével az integrációra vonatkozólag nagyon támogatjuk azokat az intézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet a ragadozók és az tevékenység közötti konfliktus. A LIFE program több mint 70 programot tartalmaz az ilyenfajta megoldások tekintetében, és a LIFE mellett a vidékfejlesztési különböző intézkedések is támogatják az ilyenfajta konfliktusok megoldását. Ide vonatkoznak olyan intézkedések, mint a kompenzációs intézkedések a nemzeti alapokból, a megelőzési intézkedések, a például az élőállatvédelme különböző megoldásokkal, technikai segítségnyújtás az érintettek számára, információs kampány, gyors fellépésű csapatok, amikor amikor fel kell lépni a medvék ellen. nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy nagyon sok jó gyakorlat van Európában az együttélés kapcsán. Az ilyenfajta sikertörténetek feltérképezése folyik. A madarakra vonatkozó eh, fellépés, van egy Eurosub eh, projekt is, Itt vannak előkészítő intézkedések, és 5-7 um, tagból áll egy ilyen csoport. A, a különböző szervezetek, vadászszervezetek is részt uh, vesznek ebben, a tagállamok nem kell részt venniük ebben a koordinációs csoportban, de uh, biztosíthatják részvételüket a folyamatban. Jelenleg most uh, fejlesztjük ki a gyakorlati lépéseket, hogy hogyan lehet koordinálni ezt. Beszéltünk már a projekt promotorokkal. Nagyon fontos az, hogy egyfajta tanácsadó csoport legyen ez, és feltérképezzék azt, hogy melyik fajtákra kell koncentrálni. Most itt az ideje a C prioritásra ez a befektetéssel foglalkozik. Általános eh, kérdésekre szeretnék megválaszt adni a befektetéseket illetően. Florenc úr, Kadenbach képviselők tettek fel ezzel kapcsolatban kérdést, hogy eh, nem lehetne másképp eh, megválaszolni a hiányosságokat, a földtulajdonosok kompenzációjáról is érkezett kérdés, a teljesítményhez való kapcsolás, az alapok kérdése, de Messmaker úrtól ide tartozik, és az a kezdeném, hogy egy kis bevezetőt tartok. A cselekvési terv célja az, összes idő alatt adjon ösztönzést két év alatt. Ez megfelel a jelenlegi jogi keretnek és a jelenlegi többéves pénzügyi keretnek. A bizottság úgy gondolta, hogy nem itt, itt nincs itt az ideje, hogy foglalkozunk a következő többéves pénzügyi kerettel. Nagyon sok politikai terület tartozik a következő MFF-hez, és erről később döntenek. Tudjuk azt, hogy hiányosság van a Nature irányelv kapcsán a finanszírozásnál, de a már eh, és ez a hiányosság áll az útjában a jobb végrehajtásnak. 2017-2019 között a 9-es, 10-es eh, eh, fellépéssel és a 11-es fellépéssel megpróbálunk olyan intézkedéseket támogatni, amelyekkel az eredmény alapú rendszereket támogatjuk. Javítani kívánjuk a tagállamok több éves pénzügyi tervezését a Natura 2000 esetében. Ez a privatizált cselekvési keret 2018-2019 során jobban fogjuk azt tudni, hogy mi lesz majd a következő MFF, és milyen igényei vannak a tagállamoknak. A kompenzációra vonatkozó kérdés. A kompenzáció a föltulajdonosok számára már most is lehetséges a kapon belül, de a tagállamoknak van a felelőssége itt, nekik kell így kialakítani a vidékfejlesztési programokat a 9-es fellépés kapcsán itt beszélünk arról, hogy a Natura 2000 területek számára pénzügyi támogatást nyújtunk, de szeretnénk látni azt, hogy miért nem használják ezeket ki. A gazdálkodók gyakran azt mondják, hogy nem elegendő a kompenzáció, pedig ezzel a tagállamnak kellene foglalkozniuk. A biodiverzitás alapok nyomonkövetését illetően van a szemvőszetnek egy ajánlása a bizottság felé, mely a cross-cutting Natura 2000-es indikátorokat megállapítja a következő programidőszakra vonatkozóan, és javítani próbálja a már működő indikátorokat, valamint megnyitja a lehetőségét újaknak, ha relevánsok, anélkül, hogy eh, prejudikálná a következő MFF-re vonatkozó vitákat. Hát a prioritásokra vonatkozó általános kérdéseket válaszoltam eddig. Most meg a célzott támogatásokra. Aglera Gracia asszony tette föl, hogyan lehet a szinergiákat kiaknázni az EU alapok és a magánszféra között. De Meszmaker úr is kérdezett arról, akarunk-e további specifikus kritériumokat meghatározni a pénzügyi eszközben. Ami a magánszektor bevonását illeti. Mi azt láttuk, és a cselekvési terv megfogalmazza, hogy ma vannak innovatív eszközök arra, hogy a magánföldek természeti megőrzését segítsük. Ez már, ez, ez már folyamban van Európában, Amerikában is. Mi stimulálni szeretnénk a természet megőrzésbe tett magánberuházásokat pilot projektekkel, amelyek magánföldbirtokosok szervezeteit célozzák meg önkéntes módon. Itt nem látjuk a szinergiák való visszaélés lehetőségét. A másik oldalon is vannak kritériumok, hogy kiválasszák a biodiverzitás támogató és a klímaváltozás elleni biodiverzitás alapján álló kiigazítási intézkedések meghatározásának jogosultságára vonatkozó kritériumok esetén a EIB, a Beruházási Bank értékel, hogy a projekt mennyire járul hozzá ezekhez a célokhoz. A bizottság ezt figyelembe veszi, mikor jogosultságot vizsgál. Ezen túl a kedvezményezettek jelentést kell készítsenek indikátorok alapján a biodiverzitási hatásokról. Szerintünk elég a kritérium ahhoz, hogy az MCFF-et jól használják fel. Kilences kérdés a kapra vonatkozik, hogy a kapnak milyen hatás van a fajok felségére. Florenc úr kérdezte, meg további ö, részleket kérdett Aguilar Garcia asszony a kappal kapcsolatban, meg azt is kérdezték, hogy a koherenciát biztosít-e a kappal ez a projekt. Gerbrandi úr kérdezte. A kap hatása a sokféleségre, beleértve a pénzügyi források felhasználását a bérdivetes érdekében a Natura 2000 keretében is, meg a Natura 2000 intézkedés használata arra, hogy a kedvezményeket kompenzálják a költségeket illetően. Erre külön tanulmányt írunk majd. 2018-ban indul a kilences cselekvésnél a cél az, hogy felmérjük, mennyi pénz alokálódik a két, Natura 2000-ben a jelenlegi időszakban a fajok féleségére. Mennyit és hogyan költik ezt el? Persze szeretnénk az alapok által elérett eredményeket is felmérni. A kompenzációt illetően az oka annak, hogy külön említjük, és ezt korábban is említettem már, hogy az a benyomásunk, hogy a kompenzációs intézkedést teljes mértékben felhasználják, és ez ugyanakkor feszültséget teremt a gazdák körében. Szerintünk ezen intézkedések szélesebb körű használata csökkentetni ezeket a feszültségeket. Fontos, hogy a tagállamok belássák. A tagállamok megkérdezzük, miért nem vesznek föl ebből többet. Aztán a tagállamok meg kell vizsgálják, hogy a pénzügyi allokáció felhasználása most milyen, biztosítva az, hogy a mezőgazdasági és közvetlenül hatóságok releváns információt cseréljenek a Natura 2000-es helyek igazgatásában a gazdákkal egyetemben, és képezzék a gazdákat szolgálataik révén. Hatalmas lehetőség vannak itt, többet lehet tenni még. Még egy fontos gondolat a kappal kapcsolatban. Jól látható, hogy van egy általános csökkenése az élőhelyeknek és a, a fajok sokféleségének a mezőgazdaság kapcsán van itt egy finanszírozási hiány, de további integrációra is szükség van. Ezzel összefüggésben a bizottság szeretne riasztással élni. A bizottság javaslata az a peszticidek használatának tiltása az ökológiailag fontos területeken, az agriban ezt agriban leszavazták. Remélem, hogy a plenárison majd támogatják ezt a, ezt a javaslat. Az ökológiai fókusz területek a fajok sokféleségét kell szolgálják, és nem a termelést, és a peszticidek tiltása fontos volna. Szerintük ez volna a hatékony integráció. 11-es kérdésről lépek tovább, amely kulcsfontosságú gazdasági szereplők, mint a halász, halász szövetkezetek és a források bevonása a fenntartható halászati módszerek terjesztésére és ökoturizmus és ökoszisztéma, mint a halászat, mint ökoszisztéma, amely a tengeri védett területeken is alkalmazható. Van a Buriano asszony tette fel a kérdést. Annak érdekében, hogy a halászok szerzeteit jobban bevonjuk a folyamatokban, meg más stakeholder szerzeteket is a, a védett tengeri területeken, kulcsfontosságú szereplők ők. Nagyon fontos tehát mindez a halászatpolitikai eszközök és a közös politika a marina 2000-es területeken való alkalmazása tekintetében. Ugyanakkor több pénzügyi forrás nem osztunk fel a fenntartó halászatra, de a 11-es cselekvés alatt a források jobb felhasználásának elindításában már a biodiversitás érdekében lehet támogatni a további pénzfelvételt. Az ökoturizmus és a fenntartó halászat nagyon fontos a, marin, a, a tengeri védett területeken. Még egy kérdést kaptam a 12-es cselekvése vonatkozóan. Nem ezt még körültette föl. A javított összekapcsolódás és zöld infrastruktúra finanszírozása a vidékfejlesztési programok révén. Hát van egy cselekvés, amely célja éppen az, hogy kidolgozza azokat a kritériumokat, amelyek éppen Európa szerte zöld infrastruktúrákat lehetne támogatni, és ezt a következő MFF is tovább viheti a kappal és a vidékfejlesztési programokkal egyetemben. Ám azon intézkedéseket illetően, amelyek a jelenlegi vidékfejlesztési programok jobb felhasználását irányoznak elő, a tagállamok is több forrást kapcsolhatnak az zöld infrastruktúra támogatására be, és ezzel lehet foglalkozni a vidékfejlesztési programokban. utolsó prioritásról beszélek most, kommunikáció, állampolgárok elérése, bevonása. Ezzel kapcsolatban volt egy általános kérdés Brian asszony részéről, hogy a parlament miképpen tud hozzájárulni a javasolt cselekvések hírének elterjesztéséhez, hogy a célokat jobban elérje. Nagyon jó kérdés ez, mert a cselekvési mindannyiunkat érint, minden európai állampolgárnak szól, és a parlamentnek is persze itt fontos szerepet játszhat, hogy elérjük az állampolgárokat, és a natúra irányelvek előnyeiről tájékoztassák a polgárokat, a megoldásokról is, meg a jobb, legjobb gyakorlatokról, ismeretekről, információról. Legkivált kép a stakeholderek bevonásának további fontosságáról, fel, földfelhasználó, földtulajdonosok köréről. Van egy brosúra, minden nyelven elérhető a Natura cselekvési tervről. Reméljük, hogy ezt az önök bevonásával lehet alkalmazni. A tagállamokkal tartott kétoldalú találkozókon is a stakeholderek bevonását mi nagyon üdvözölnénk a bizottság részéről, és ebben a parlamenti képviselők nagy segítséget nyújtottak, és azt is tartsák észben, hogy azok a cselekvések, amelyek értéket hoznak a következő MFF-ről szóló vitákban, a forgathatóak, alkalmazhatóak az Európai Parlament szerepében, nagyon fontos lehet ez. A 13-as kérdés konkrétan Brianna asszonytól származik, arról szól, hogyan lehet jobban bevonni a régiók bizottságát, és a véleményeit megszívlelni, meg a technikai platform az együttműködés tekintetében a régiók bizottság és az Európai Bizottság között hogyan lehetne ezt jobban használni. Arról tájékoztam önöket, hogy a cselekvésetet figyelembe veszi a régió bizottságának véleményét, maga a bizottság, a régió bizottsága is részt vett a, a dolog kifejlesztésében és nagy szerepet kap majd a cselekvésetek végrehajtásában, hiszen megnézzük az olyan cselekvéseket, mint az egyes számos, 6-os, 13-as, 14-es, hát ebben látszik, hogy nem az Európai Bizottság kommentál a, azon forrásokról, amelyeket a Régió Bizottságok kihelyezhet. Meg vagyok győzve arról, hogy az Európa, a Régió Bizottsága teljes mértékben támogatja ezeket. A közös technikai platform, az együtt, a közvetvédelmi együttműködés tárgyában már most is folyik, de a több jövőben is, szemináriumokat, konferenciákat, workshopokat szervez, amelyeknek célja, hogy a helyi önkormányzatokat segítsék abban, hogy okosabban hajtsák végre a natura irányelveket. Ez a technikai platform már a 7-es cselekvési programban is szerepel, idézem, olyan platform ez, melyet a Régió Bizottság és Európai Bizottság állított fel azzal a célra, hogy a párbeszédet elősegítse és az információt összeszervezze a jogszabályok megfelelő helyi szinten való végrehajtása érdekében. Persze ez alkalmazható lesz, és alkalmazzák is majd a NATO irányelvekre. One question. Volt egy olyan kérdés is Guajánó asszonytól a 14-es cselekvéssel kapcsolatban, hogy mi történik az olyan kulturális örökséggel, amely immateriális kulturális örökséggel. Nos, hát mind a materiális, mind az immateriális kulturális örökség a 14-es alá tartozik, és a, nem csak a kulturális örökség, hanem a természeti örökség is ide tartozik. Tehát itt mind a két oldalt figyelembe kell venni. Ami az, é- az európai évben való részvételre vonatkozó szabályokat illeti, ez az Európai Parlament és a tanács döntésétől függ majd. A tanács már a nemzeti koordinátorokkal felvette a kapcsolatot az előkészítés érdekében, és több európai programról van itt szó, az Európa Kreatíva az egyik ilyen. Utolsó szlájd, a követendő a lépések a jövőben. Nagyon ambiciózus programot dolgoztunk ki, nagyon sok szereplő részvételével, kettő és fél évre vonatkozólag. Kiválasztottuk már a legfontosabb dolgokat. Május 15-e, 2018. május 15-e lesz az indítás. Június 6-án lesz egy nagyon érdekes találkozó, amin a Máltai ügynökség, a Máltai elnökség, illetve Timmermans biztos is részt fognak venni, és várjuk a vonatkozó tanácsi végkövetkeztetéseket. De azért más kérdések is felmerültek ezzel kapcsolatban, általános jellegű kérdéseket, és ezekre szeretnék most válaszolni. Nézzük ezeket a kérdéseket. Pocs úr a közlekedéssel kapcsolatban tett fel kérdést. Valóban minden tevékenységnek van hatása, tehát itt szektoriális megközelítésre van szükség, hogy hogyan tudjuk az ökoszisztémákra vonatkozó a szolgáltatások kérdését bevonni a döntéshozatalba. Ugyanígy a kutatás, energia, közlekedés és mezőgazdaság területeire lebontva mindezt. Demászméker képviselő és Poch úr is eh, kérdezték, hogy eh, mi a helyzet a méhekkel. És valóban itt nagyon sok fajról van szó, nem csak méhekről, akár még a denevérek, illetve bizonyos madárfajok is pollinátor szereppel bírnak. Tehát itt gyakorlatilag egy nagyon széles területről van szó, nem csak um, környezetvédelmi kérdések, hanem mezőgazdaság, állatvédelem, állatjólét és így tovább. Ez természetesen a konkrét cselekvési terv hatáskörén kívül esik. volt egy újabb kérdés ugyanazon képviselőktől, arra vonatkozólag, hogy az európai szintű zöld infrastruktúrás kialakítása hogyan valósítható meg. Most mi nem akarunk a jövőbeli MFF kérdéseibe belefolyni, de elképzelhető az, hogy mindez később becsatornázhatóvá válik az MFF eh, valamely költségvetési sorába, a transeurópai eh, hálózatokra gondolunk. Ezen kérdések azonban hozzájárulnak ahhoz, hogy már most elkezdjük tesztelni azt, hogy eh, az ilyen zöld infrastruktúrák európai szintű horizontális megközelítése hogyan építhető be a többéves pénzügyi keretbe. Gebrandi úr kérdésére válaszolva, a cselekvési terv hozzájárul ahhoz, hogy az EU-s célok megvalósuljanak, de a cselekvési terv önmagában nem képes megvalósítani a biodiverzitási célokat, mert ez nem csak a Natura irányelvre vonatkozik, hiszen, hogyha megnézzük a 2, 3, 4 és 5-ös, és még a 6-os iránymutatásokat, akkor ez világosan kiderül. Van-e elég politikai akarat a biodiverzitási célok megvalósítása érdekében? Nos, ez a cselekvési terv, ahogyan már elmondtam, 15 konkrét célkitűzéssel rendelkezik. Ezeket nagy részben 2017-ben kezdik, és 2019-re kell megvalósítani. Mi azt várjuk, hogy gyorsan megvalósulnak ezek a projektek, és úgy gondoljuk, hogy a cselekvési tere, tervek nagyon jó alapot jelentenek a helyi, illetve a nemzeti szintű politikák megvalósítása érdekében is. Tehát igenis, és ez jelenti azt is, hogy van politikai akarat, illetve szándék emögött. Timmermans úr Katainen biztos és a bizottság néhány szolgálata együttműködésben dolgozik ezen a kérdésen, és a, világ, és a bizottság úgy gondolja, hogy ott van, az elköteleződés reméljük, hogy a tagállamok szintjén is meg lesz ugyanez a politikai akarat. Amennyiben a specifikumokat is figyelembe kívánjuk venni, ezt Gebrandi úr kérdezte, akkor a tagállamok és más érintett csoportok is be kell, hogy kapcsolódjanak a megvalósításba. Igen, ez így van a régiók bizottsága szintjén is megvalósult, tehát valóban ez így van. Nekünk az a célunk, hogy ezeket a specifikumokat figyelembe tudjuk venni. Nézzük most a fitness checket. Megvizsgáltuk azt, hogy az érintett felek, illetve a tagállamok befizetései hogyan néznek ki, és bizony azt találtuk, hogy ezek az aggályok meg fognak, illetve hogy ezekre az aggályokra megfelelő választ tudtunk kapni. És végül Volt még két kérdés, amely nem specifikus célkitűzésre vonatkozott. Az egyiket Gebrandi úr tette fel, ez egy lengyel régióval kapcsolatos kérdés volt. A fakitermelésre vonatkozólag. A lengyel hatóságok a fa kitermeléssel kapcsolatban a Natura 2000 által lefedett területeken elutasították a bizottsági javaslatot a habitát irányelv megsértéseivel kapcsolatban, és a bizottság ezt állította, tehát úgy tűnik, hogy a hatóságok nem kívánják beszüntetni a fakitermelést ezen a területen, és amikor a bizottság majd teljes mértékben megvizsgálta a választ, akkor el fogjuk dönteni, hogy mi lesz a következő lépés, ugyanis jelenleg elképzelhető, hogy bíróságra kerül ez az ügy. Hújteman úr kérdése a olyan területekre vonatkozólag, a füves területekre vonatkozólag, ezen területek környezetvédelmi érdekét kell megvizsgálni, például a széndiokszid megkötési lehetőséget máshogy meg lehet-e valósítani, mint a greeningben, illetve a kapon belül kialakított intézkedések kapcsán. Mi, előny, mi azt reméljük, hogy több ilyen füves területet is legalábbis a Natura 2000 területeket mindenképpen ilyen területé kellene nyilvánítani, és van egy al egység is, vagy al célkitűzés, amely kimondottan a füves területek kinevezésére vonatkozó. Vajon minden kérdése kiterjedő választ Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon kimerítő volt ez a prezentáció, de hát szükséges volt mert 45 kérdés érkezett önhöz az ENVI szakbizottság tagjai részéről. Remélem azt is, hogy a kollégák választ kaptak a kérdéseikre, de azért még megadom a szót a kollégáknak, hogy follow-up kérdéseket feltehessenek. Florenc úr lenne az első, és Dorfman úr, azután pedig Kadenbach asszony, és bárki más, aki szeretné, szeretne kérdést feltenni, az most jelentkezhet. Demeszmáker úr, és aztán a következő körben kérdezhetnek majd azok a parlamenti képviselők, akik az első kérben nem kérdeztek. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak is. Tényleg nagyon sok mindent megtek, tényleg nagyon sokat fáradoztak, és megpróbáltak Um, megpróbálták az egész natura, fauna dolgokat eh, pozitívan befolyásolni Európában. Azonban van egy kis gondom, én a láncolat végén állok, én egy gazdálkodó vagyok, és eh, nálam is van egy eh, habitát terület. Én most nem vagyok egy olyan valaki, aki félne valamitől, viszont van egy-két dolog, ami mégiscsak aggaszt bennünket, például a biztos megőrzési szint fogalma nagyon modern most a farkasokat emlegetni. Én most a kormoránokról szeretnék beszélni, amelyek eh, tíz év után eh, sikerült meghatározni a megtartási szintjüket. Nálunk Ausztriában is katasztrofális a helyzet, eh, a hatosok azt mondják, hogy jó a megőrzés szintje, a vadászok vagy a halászok is beavatkozhatnak, de aztán megjelenik egy természetvédelmi szervezet, és azt mondja, hogy mi a bíróságra megyünk, és három éve telik, míg egy ítélet születik. Tehát mindenképpen a biztos megőrzési szint definícióját jobban kell definiálni mindenki számára. Én most nem az egyik vagy a másik oldal szempontjából beszélek. Brüsszelnek is felelősséget kell vállalnia azért, hogy több száz halász cég elveszti a létjogosultságát, mert a kormányok kiszedik a halat a vízből. Tehát mind, hogyha üres a, halá, a halastó, akkor nem lehet mit tenni, tehát mindenképpen valamit tenni kell, ugyanez vonatkozik a farkasokra vonatkozó definícióra is, Svédországban is gond ez, hogyan lehet bánni a biztonságos megtartási állapottal. A svéd kormány javaslatot tesz, azt mondja, hogy így és így kell megőrizni a szintet, aztán megjelenik a bizottság, és azt mondja, hogy nem, nem, nem, ez nem így van, egy új tervet készítünk, vita van, a kormány és az Európai Bizottság között. Az eredmény az az, hogy a farkasok a, a, a svéd a svéd rénszavasokat megtámadják, és így drámai lesz a helyzet. Tehát, hogyha minden úgy alakul, hogy most már a állatok tulajdonosai nem tudják bejutani az állatokat, annyira messze mennek, akkor ez tényleg problémás lehet, tehát mindenképpen valamit itt tenni kell. Egyetemvé kell tenni azt, hogy ez a biztonságos megtartási szint, viszont nem lehet az, hogy majd megjelenik egy NGO, és hogy be kell, bele kell számolni a kelet-európai farkasokat is, tehát több százezer kiskapu van, amit figyelembe kell venni. Számomra az a legfontosabb, hogy hogy a mezőgazdaság részt vehessen ebbe. Persze nem kell mindent úgy tenni, hogy a gazdálkodók akarják. Nálunk nem olyan rossz a helyzet, nem panaszkodhatok, de a kompenzáció terve, ez nem mindig jó. Úgy gondolom, hogy ezt is meg kell vizsgálni. Jobb lenne, hogyha a megelőzést alkalmaznánk, ez sokkal többet segítene a gazdálkodóknak. Ez a legfontosabb, amit szerettem volna elmondani, és tisztelt bizottsági urak és hölgyek, egyszer sem beszéltek arról, hogy a gazdálkodóknak megfelelő jövedelemmel is rendelkezniük kell amit javasolnak, és amit általánosságban kritizálok. Mindaz, amit végre kell hozni a mezőgazdaságban. A gazdálkodónak ehhez kell pénzzel is rendelkeznie. Már három éve ezt hajtogatom. A tej olcsó volt, mint az ásványvíz. Hát hogyan tud így bármilyen programot egy gazdálkodó végrehajtani? Ha üres a zsebe, akkor üres a zsebe én nem akarok semmilyen programot sem megtorpedózni, viszont ügyelni kell arra, hogy ez az őrült agrárpolitika, ez nem megfelelő, ez ellen kell küzdeni. Én az önök oldalán állok. Thank you very much. Köszönöm szépen, Florence úr. Dorfman úr a következő. Köszönöm szépen. Ott csatlakoznék a dologhoz, ahol Florence kollega abba hagyta. Az a benyomásom a Habitat irányelv tárgyában, hogy a papíron ugyan van rugalmaság, a, az egyes fajok védelmi jellegét illető szinteket, szintekben, ám a gyakorlatban nincs ilyen. És Gahar Hans Franz említette a károkatnát, meg a néhány egyéb ö, fajt, farkasokat például, amelyek esetében bizony rugalmasságra van a szükség. Európában más fajok viszont a kihalás szélén vannak ténylegesen, tehát sokszor túllövünk a célon mindemellett. Legyen tehát rugalmasság a jogszabályalkotás szintjén is már, amely végrehajtást megengedi. A, a fajfelt, tartási szinteket meghatározva, mert mondtam, papíron ez megvan, de ha megnézzük a gyakorlatban, hogy az elmúlt években miképpen vajon átsoroltak egyes fajokat, hát nulla az eredmény, nem sorolnak át. Drága jó farkashoz visszatérve, jól tudjuk, már tudjuk előre a bizottság válaszát. Két nappal ezelőtt volt a régiók bizottságában egy vita erről, és a bizottság mindig ugyanazt ismételgeti. Együtt kell élni a lehetőség szerint a mezőgazdaságnak, akár a hegyi mezőgazdaságnak, a, akár a kecsketartóknak is, meg a birkatartóknak is, meg a farkasnak. Hát ez szép így, de az együttélés épp olyan nehéz, mint az, az emberek és a patkányok együttélése a városban. Elmetleg lehetséges, de gyakorlatban az is elég nehéz, nehezen megszervezhető. Németországban van a példa, ha nem akadkozunk be, és a beavatkozás sok országban de facto nem lehetséges, a farkas populáció megkétszerűződik három éven belül. Magától értetődik, hogy itt természetes egyensúlyról beszélünk, ám akkor lesz egyensúly, hogyha a, a, a mezőgazdaságban tartott bárányokat, meg kecskéket felzabálják a farkasok. Hát ez irányban megy az egyensúly. Az én szűke pátriámban nagyon e-, extenzív hegyi állattartás folyik, 2500 méteren más nem is igen lehet tartani, mint, mint juhokat és kecskéket, ám ez lehetetlené válik gyakorlatilag. Ha megnézzük, hogy a biodiverzitásnak milyen hatással mindez. Olaszországban több ezer farkas él, értékelések szerint egy harmada fele kutyákkal hibridizálódik, tehát kereszteződik már, vagy kereszteződött. Tehát nem tehát a közép-európai farkas eh, populáció jelentős mértékben kereszteződött, ez pedig ugye már ha ez tovább megy, akkor ez nem a farkas faj védelméről szól. Olaszországban már csak, valószínűleg ilyen év múlva csak keresztezett farkasok lesznek. A farkas nagyon könnyen keresztődik a kutyával, és ez hibridizációt hoz a, az állományban. Mit jelent mindez? Észszerűen gondolkozunk el a dolgokról, minek van értelme, minek nincs, hol lehet észszerű együttélést megszervezni, hol szükséges az, hogy a mezőgazdaság elfogadja a farkasok jelenlétét, akár a hegyi mezőgazdaság is, ám hol van olyan helyzet, hol van olyan, ahol biodiverzitáshoz lesz, és van, ahol nem. Az nem megy, hogy, hogy egy az egyben elfogadom a farkas jelenlétét Európában mindenhol, különösen akkor, hogyha az nem a fajok sokféleségét hozza, ha a hegyi mezőgazdaság eltűnik a térről, akkor meglátjuk majd, hogy mi lesz a fajok sokféleségével. Lehet, hogy több farkas, de sok, sok más faj meg eltűnik majd. Köszönöm szépen, Dorfman úr. Kátenbach asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az előadást, meg a nagyon kimerítő válaszokat a kérdéseinkre. Nagyon jól követi a struktúráját a kérdéseknek. Egy kiegészítés, sajnálom, de megindokolt, tehát azért a, mérlegelnünk kell a válaszok miben létét. A harmadik ponttal kapcsolatban viszont csatlakozom az előttem szólóhoz. Nem osztok minden, de néhány gondolatát igen. Én a természetvédelemért felelős tevőként Ausztriában nagy vita folyik a halászati termelőkkel, tehát nem lehet csak úgy szemet hújni a probléma tekintetében, mennyire elfogadott a Natura 2000 területek elfogadottságát érintik egyes fajok, például vagy a vadászok, vagy a halászok erős lobbikkal bírnak, és a médiumokban is jelentős a hangjuk, a súlyuk, miközben a természetvédők érvét is meg kell hallgassuk, egy olyan konfliktus jöhet létre, amely nagyon heves, és sok esetben igazi tudományos érvek nélkül folyik le a közvélemény előtt. Ezért kell világosabban a bizottság részéről is jobban megindokolt döntéseket hozni, meg értelmezhetőbbek, mert a nyilvánosság nyomásgyakorlása mindig csak fél megoldásokat hoz. Nagyon rugalmas értelmezése az egyes lehetőségeknek, vagy akár kiskapok megnyitása egyes régióban. Kivételek vannak, máshol meg nem. Van, ahol van lehetőség arra, hogy beavatkozzanak, máshol meg nem. De hát azért gondolkozzunk el azon, és hogy az egyes érdekek ütközésével kapcsolatban világosan kell látnunk ezek hátterét, és nem szabad megengednünk a kiskapuk megnyitásának lehetőségét. Thank you very much. Köszönöm szépen. Demes Meker képviselő. Köszönöm szépen. Én is szeretnék az Európai Bizottságnak először is köszönetet mondani a nagyon is kimerítő előadásért és válaszokért. Ezt nagyon értékelem hogy ilyen sokat fáradoznak, hogy megválaszolják a kérdéseinket. Persze azért még egy-két kérdést még feltenni. Sokat várunk ettől a cselekvési tervtől, főként egy jobb fajta útmutatást a Natura irányelvek kapcsán, illetve a végrehajtás érdekében várjuk ezt. A cselekvési terv ebben az értelemben tényleg előrelépést jelent. De persze attól is függ, hogy eh, elérjük-e a 2020-as biodiverzitási célkitűzéseket. És itt az Európai Bizottság is bevallja, hogy eh, többre lenne szükség, ez nem elegendő, és eh, nem igazán világos számomra az, hogy a bizottság ezt hogyan fogja majd támogatni, és mi a terv 2020 után. Ez egy problématika a biodiversitás kapcsán. Egy kicsit fogva vagyunk itt a munka eljárásunk miatt, a finanszírozás miatt, mert ez rövid távú ez persze egy hiányosság, de remélem, hogy eh, az elképzelésünk, a hosszú távú fellépésünk majd jobban elő lesz készítve, és most konkrétan néhány fellépésre gondolok, amely az én jelentésemben is megjelent, például a zöld infrastruktúra, az ING hálózat, de nekem itt hiányzik egy javaslat. Egy kicsit fogva bennünket a rövidtávú eljárásmód. Jobban fel kell készülnünk. Nagyon fontos az, hogy jobbak legyenek az összekötetések, igazi zöld infrastruktúra jöjjön létre. Ugyanez vonatkozik a a beporzók kérdése is, ez is egy probléma. Integrálisan kellene ezt megoldanunk. Konzisztensebb fellépést várnánk a bizottságot arra ösztönzöm, hogy tényleg ezeken munkálkodjék. Thank you too. Now, uh, Mr. Köszönöm, Flanagan úr. Köszönöm szépen. Egy területről beszélt a bizottság, és szerintem ez a legfontosabb terület a Birds and Habitats irányelv kapcsán, az a kommunikáció. A, konz, a megőrzés nagyon fontos, mert a jövőnk ettől függ, de hogyha az embereket nem kérdezzük meg, akkor sajnos rossz irányba mehet el ez az egész irányelv. Írországban például nem történt meg ez az irányelv kapcsán, ez a konzultáció, hanem igaziból annyi történt, hogy nagyon gyorsan, minél gyorsabban kijelölték a területeket, ahelyett, hogy megnézték volna a körülményeket, és olyan helyzet alakult ki, kommunikációról beszélve, el tudják képzelni azt, hogy mondjuk egyszer csak ki nevezik a területüket valaminek, és átnevezik az adott helyszínt, és az a név, ami akár 600 éve ismeretes volt, már egyik pillanatra másikra eltűnik. Például a Clune Chambers Barkra gondolva, de mi ezt Klung Kling Barknak hívtuk 600 éven keresztül. Most, amikor azt mondják az embereknek, hogy már nem hívhatják úgy, ahogy akarják, vagy ahogy régebben hívták ezt a bizonyos területet, azért az elég botrányos, és ez több száz helyen megtörtént. Ennek következtében 70 évig bezárták ezt füves területet. Ez először, amikor az irányáról hallott az illető, akkor volt, amikor a rendőrség vállra tette a kezét, és mondta neki, hogy ha továbbra csinálja, amit csinál, akkor be, be, becsukják. És akár három éves börtönbüntetésre is számíthat, és fél, millió, fél millió eurós büntetésre. Úgyhogy visszatérve a kommunikációhoz, szerintem gond volt a kommunikációval, jól mutatja. Mi a gond az Európai Bizottság kommunikációjával, meg az EU-val? Hát, igen, mindig egymásra mutogatunk. De nem, nem a mi hibánk volt a kormányunk, engem próbált kárhoztatni ebben az ügyben. Sajnos azonban nem konzultáltak velünk. Az a konzultáció, ami a típusú konzultáció, ami lefolyt, hát olyan volt, mint, mint egy olyan nyil, nyilazó verseny, ahol ellövik a nyilat, aztán utána rajzolják köré a célt annak, ova be, be, becsapódott. Tehát a helyi önkormányzatokkal, illetően nálunk nincsenek önkormányzatok nálunk, csak azok vannak, amelyeket azért hoztak létre, hogy kihegedüljenek pénzeket az EU-tól, tehát így nem fog működni a dolog. Amire szükség van, az igazi fel, kapcsolattartás a parlamentünkkel. Van egy Európai Uniós ügyekkel foglalkozó szakbizottságunk a parlamentben, ám akkor ül össze, amikor Strasbourgban vagyunk. Tehát a bizottságüléseken ott kéne legyünk. Tehát a kommunikáció hiánya a gond, kommunikálni kell. Támogatom. Mert a kommunikáció hiányából a tőzekföldek ügye, amelyekről beszéltem, ahol évszázadokon át az emberek onnan szedtek tüzelőt, és mert nem konzultáltak felük utólag, hát egy végül is rendőrökkel kellett szembenézni, sőt, fegyveres rendőrök, nálunk nem nincs, nincsen fegyver rendőrnek, de olyan, úgy eldurvult a helyzet a tőzeggyűjtők és a hatóság között, hogy fegyveres őröket hoztak nem engedték végsétálni a helyieket a tőzek földön, hogy tőzeket szedjen az ösvényén, ami régen szokott. Ne engedjék meg, hogy ez megtörténjen újra. De ebből aztán az az eredmény alakult ki, hogy ez olyan, mintha valakit erőszakkal etetnének, az biztos, hogy visszajön, tehát ennél azért finomabban kellene eljárni, az emberekkel beszélni kellene, és ez sajnos nem történt meg. Én vegetáriánus vagyok, és nagyon szeretem a természetet, a növényeket, az állatvilágot, tehát nem gondolom, hogy itt a vandalizmus lenne a jó megközelítés, de ezeket az üzeneteket meg kell hallgatni, mert amikor veszélyeztetett állatfajokról beszélünk, mindannyian tudjuk, hogy ez egy fontos probléma. Én is úgy gondolom, hogy ez egy fontos probléma. De van itt egy másik veszélyeztetett állatfaj is, ami az ember maga. És ez nem túlzás, vagy eltúlzása a helyzetek, helyzetnek, mert bizony Írországban a Nemzeti Parkok igazgatósága gyakorlatilag kitiltotta az embereket Shannon térségéből. A koherenciát mindig a szociális és a gazdasági célokra próbáljuk meg ráigazítani, de ez nem történt meg. Az én hazámban gyakorlatilag csak a környezetvédelmi szempontok érvényesülnek. Én nem azt mondom, hogy ez nem fontos, én csak azt gondolom, hogy azért az emberekre is legalább annyira oda kellene figyelni, a szociális szempontokat is érvényesíteni kellene. Vannak ezzel kapcsolatban nagyon jó példák is. Néhány évvel ezelőtt azt mondták a gazdáknak, hogy az állatokat meg kell védeni, és először azt mondják, hogy bizonyos fajokat nem, te, nem tenyészhetnek, utána pedig azt mondják, hogy ugyanazokat a fajokat vissza kell hozni. Ezt előre meg kellett volna beszélni. És ugyanez a helyzet a halászattal kapcsolatban is mert itt a kap és a közös halászati politika között valamilyen szinergiákat kellene kialakítani, mert nagyon gyakran ez nem történik meg, és részben, tehát ugyanazokat a területeket lefednek különböző nagy európai politikák. Tehát a kommunikációra van szükség. Ez az, ami hibázik, mert hogyha azt gondoljuk, hogy a környezetvédők világa nem érvényesül, de hát pont az ellenkezője történt meg, és ez annak köszönhető, hogy az emberekkel nem beszélték meg ezeket a dolgokat. Mindenképpen emberekkel kell foglalkozni, és figyelembe kell venni azt, hogy mit gondolnak az emberek, mert ők is nagyon nagyon érzékenyek, és egyre inkább kihaló félbe vannak az emberek, főként azon a területen, ahonnan én származom, mert egyszerűen senki nem kapja meg a földjét, és csak a nemzeti parki dolgozók, illetve felügyelők fújják a passzát szenet. Ez a helyzet. Thank you, Mr. Flanagan. No, Madam Mokhan. Oké, that's asszony. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak a munkáját, nagyon jó munkát végzett a bizottság, és azt gondolom, hogy a probléma még mindig abban ragadható meg, hogy nem veszik kellőképpen komolyan ezt a területet. Persze érthető az, hogy a Natura 2000 és az oda kapcsolódó projektekre szánt összegeket nem használják fel. Ez szerintem nagyon sajnálatos, de semmi sem történik a sajnálkozáson kívül. És ez szerintem nem jó. Viszont annak nagyon örülök, hogy az Európai Bizottság fellépett Lengyelországgal szemben a bielovicai erdő kapcsán, de ez megint csak nagyjából halottnak a csók volt, mert a biodiverzitás Európában el fog tűnni teljesen azért, mert a meglévő uniós szabályokat senki sem tartja be. És azt kell, hogy mondjam, hogy két dolog van, ami a helyzet javulásához vezethet. Az egyik a meglévő jogszabályok betartatása, akár a bizottság részéről is, és a bizottságnak fel kéne lépnie azok ellen, akik nem tartják be az irányelveket, és a másik a éves finanszírozási rendszer és a kap alapjai. Itt nagyon sok pénzről van szó és ezért azt gondolom, hogy ezeket célzott módon kellene megvalósítani, és az kell, hogy legyen a cél, hogy megvalósuljanak a biodiverzitás ösztönzésére szolgáló programok, a Natura 2000, a különböző a vidéki területeken. Én magam amikor a családommal beszélgetek, vagy a gyermekeimmel, vagy az unokáimmal, nagyon nehezen tudom őket arra emlékeztetni, hogy egyáltalán milyen madarak éltek korábban a régiónkban, amik most már nincsenek ott, mert, mert ők ezeket már nem ismerik, mert sose látták őket. Úgyhogy azért oda kellene figyelni arra, hogy klímaváltozási szempontból is nagyon fontos a biodiverzitás, egy igazi biodiverzitásra utalok itt. És bizony, a statisztikai adatok is azt támasztják alá, hogy nagyon meglepő a helyzet. A állatfajok megőrzése szempontjából. Én azt gondolom, hogy erre oda kellene figyelnünk, mert bizony ennek a biodiverzitásnak klíma és gazdasági szempontból is pozitív hatásai vannak, tehát itt sok mindenről van szó egyszerre. Ezt mindenki elismeri, de mégis konkrét megközelítés nem létezik, sem a konkrét jogszabályok betartatása területén, sem pedig finanszírozási szinten. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy ezzel lezártuk a felszólalók sorát, vagy hajszín gúr még. Köszönöm szépen. Dorfman úr már nincs itt. A farkassal kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Sok hazugságot ismerünk mi is Németországban ezt illetőleg. Úgy vélem, hogy vannak olyan fajták, olyan fajok, amelyek jobban szaporodnak, mint korábban, például a farkas, vagy a fekete gólya, ezek bizonyos kirakat fajták, amelyek jól szaporodnak, ahol sok mindent tesznek értük, értük viszont részre azt láthatjuk, hogy nem értékben csökken a biodiverzitás csökken, a, a fajták eh, sokszínűsége agrárterületen. Ezzel is foglalkoznunk kell. A régióban volt egy tanulmány az elmúlt 30 évben, 95%-a eltűnt a bizonyos fajta eh, szárnyasoknak. Nagymértékben a farkasokról beszélünk, a hódokról, a halfajtákról, viszont vannak más problémák is, amelyek nem állnak ennyire a középpontban. Az Európai Parlamentben az ökológiai prioritást tevező területekről szavazunk. Nagyon fontos ez a vita, hiszen a, vannak 5%-os ökológiai területek. A kérdés az az, hogy itt lehet-e vegyanyagot alkalmazni. Úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek egy ilyen ponton, hogyha megengedik a vegyi azok használatot ilyen területen, akkor az eléggé egy szegénységi bizonyítvány. Remélem, hogy a vita nem csak a Natura 2000-es területekről fog szólni, hanem az agrárpolitikával is foglalkozni fogunk egy kicsit, mert itt a problémák sokkal jelentősebbek. Yes, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Hogyha senki más nem akar hozzászólni, akkor Kálderóza úr következik, hogy összefoglalja és lezárja ezt a mai témát. Köszönöm szépen kedves asszonyom, és köszönöm az összes parlamenti képviselőnek a megjegyzéseket és kommentárokat. Nos, hát egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy senki sem ellenzi a környezetvédelmet, de elképzelhető, hogy vannak olyan területek, ahol nem elégséges az, amit teszünk. Ezt figyelembe is kell vennünk. Florenc úrnak üzenem először is, hogy bizony nagyon is odafigyelünk a gazdák helyzetére, tudjuk, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, például a tejárak miatt. Persze ennek semmi köze nincsen konkrétan a Natura 2000-hez, de tudjuk azt, hogy, hogy a Natura 2000 további problémaként jelenik meg az ő szemükben, és aztán vannak problémás állatfajok is, például a kormoránok, de ugyanez a helyzet a hódokkal és vidrákkal is. Hogyha bizonyos esetekben problémát okoztak, vagy akár katasztrófához vezetett a tevékenységük, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit lehet tenni. Bizony, ezen állatok, a kormoránok, de ugyanezt elmondható a hódokra is védi őket a nemzeti környezetvédelmi jog sok esetben. És ugye nagyon pertinens a halászatra tett megjegyzés is. Világossá kell tenni a helyzetet, harmonizációra van szükség, hogy mit is tegyünk ezekben az esetekben. Ugyanis nagyon sokszor nem történik meg az, hogy minden egyes állatot védenek annak érdekében, hogy maga a faj meg, tehát hogy ezt meg lehessen őrizni. És nagyon sokszor az történik, hogy bármi probléma van, akkor azt mondják rögtön, hogy na hát ez bizony Brüsszel hibája. Gyakran nemzeti problémák okozzák azonban a gondot, és nem a brüsszeli irányelvek. A svéd farkasok esetében például olyan intézkedések vannak életben, amelyek értelmében nem elég kimondani azt, hogy mekkora populáció számra van szükség, hanem bizony a genetikai ellenálló képességre is oda kell figyelni, mert Svédországban valóban ez a kereszteződés problémája, ez nagyon nagy gondokat vet fel, és ezzel helyi szinten kell megküzdeni. Florenc úr, bizony mi konkrétan nem azzal foglalkozunk, hogy a gazdák megéljenek, de a kompenzációs rendszerbe viszont be kell építeni a Natura 2000 miatt kieső bevételek kompenzációját. Tehát ezt figyelembe kell venni, tudjuk is azt, hogy ez így van, és erre utaltam többször is. A rugalmasság az általában ugye papíron létezik, mondják, de hát pont ezért van szükség az iránymutatásokra, mert fontos az irányelv szellemiségét figyelembe venni. Vannak ugyanis olyan esetek, Flanagan úr is utalt olyan esetekre, amikor semmiféle rugalmasságot nem lehetett tapasztalni, de vannak azért olyan esetek is, amikor igenis, és ez megvalósul. Nézzük a farkasok helyzetét emberek, patkányok, emberek, farkasok. Az a helyzet, hogy az emberek nem ugyanúgy tekintenek a patkányokra, mint a farkasokra. Egyesek nem is látják azt, hogy milyen nehézségeket okozhat a farkas a vidéki területeken. Vannak egyébként sikertörténetek is Európa szerte, mert vissza állnak azok a gyakorlatok, amiknek köszönhetően öm, megtalálják a megfelelő egyensúlyt, mert a farkas vissza öm, szivárgása Európában nem szabad, hogy az állatállomány terhére történjen meg. Tehát itt valamiféle ciklikusságra van szükség a nagy ragadozók tekintetében, mert így lehet a megfelelő ökoszisztémai egyensúlyt biztosítani. Aztán vannak problémák persze a kutyákkal való kereszteződés tekintetében is, de azért én ezt nem dimenzionálnám túl. Nézzük a beporzó állatokat. Demesmaker és Kadenbach képviselők utaltak erre. Ezen a területen valóban sokat próbálunk tenni a DG Agri és más főigazgatóság bevonásával együtt, mert ez tényleg nagyon fontos kérdés. Kadenbach asszony utalt arra is, hogy régióról régióra haladva nagyon más a helyzet, és valóban mi is ezt a megközelítést próbáljuk alkalmazni, ismerünk olyan helyzeteket, ahol nagyon jó gyakorlatok alakultak ki, máshol ennek az ellenkezője történik, tehát meg kellene próbálni inkább a jó öm, párbeszédet öm, erősíteni. Desmaker képviselő beszélt arról, hogy mennyire magasak az elvárások, és igen, ez, ez jó önmagában, és kell is a regionális és nemzeti hatóságokkal beszélnünk annak érdekében, hogy megvalósuljanak a céljaink. Aztán nézzük a 2020-as diverzitási célokat. Hát bizony, itt nem állunk túl jól, és Két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Az egyik a zöld infrastruktúra, amely a Natura 2000 hálózaton felülálló kérdés, de aztán van egy másik kérdéskör is, az ökoszisztémákra vonatkozó szolgáltatásokat is figyelembe kell venni a különböző projektekkel kapcsolatban, és bizony nagyon nagy mértékben változhat 2020-ra a helyzet. Nem csak Európáról van itt szó, hanem az egész világról, mert jelenleg olyan célok vannak, amelyeket 2020-ra meg kellene valósítanunk. Valószínűleg ez nem fog sikerülni, de azért mégis 2020 utára vonatkozólag már most el kell gondolkodnunk. Tehát ezt át kell gondolnunk. Flanagan úr, az ön példái nagyon messze menően illusztrálják azt, hogy mi az, amit nem szabad csinálni. A Natura 2000 után én azt kell, hogy mondjam, hogy Írországot mindig nagyon sokan dicsérték, hogy nagy, jaj, de jó, mert ilyen jó a helyzet környezetvédelmi szempontból. Valóban itt rossz kommunikációról volt szó, és ez sajnos nagyon sok bizalmatlanságot és sebeket hagy maga után. Persze azért sikerült gyógyítani ezeket a sebeket, mert helyi szinten a az érintett felekkel való kommunikációt felelős követek megpróbálták megoldani a helyzetet. Persze továbbra is lesznek megszorítások, mert ugye fontos a környezetvédelem is, de azért mégis fontos a helyi, tehát az emberekkel való kapcsolatfelvétel. Persze nem mehetünk el minden kis faluba, mi bizottságként, mert egyszerűen nem vagyunk annyian, hogy ezt megtegyük, de a tagállamokkal szoros együttműködést kell kialakítani, és ilyen szempontból a régiók bizottsága nagyon fontos munkát végezhet, mert igazi párbeszédre van szükség, amely révén olyan bizalmi tőkét tudunk kialakítani, amelybe a gazdáktól kezdve a környezetvédőkön keresztül mindenkit be tudunk vonni. Reméljük, a jövőben nem lesznek ilyen szörnyűségek és valóban nagyon fontos a szabályok betartatása, és a pénzügyi támogatások kérdése. Most a jelenlegi helyzetre kell odafigyelnünk, nem a jövőre, de természetesen a jövőbeli kap még nyitva áll, és a klímaváltozásra vonatkozó a megjegyzések szintén nagyon hely, helytállóak voltak de ez nem szorosan kötődik a Natura 2000-hez. Hajzing úrnak azt tudom mondani, hogy önnek igaza van, valóban nem szabadna csak azokra a fajokra figyelnünk, amelyek növekedőben vannak. Vannak bizony olyanok, olyan fajok, amelyek éppen csökkenő populációt mutatnak, tehát nagyon oda kell figyelni külön-külön a fajokra. A Natura 2000 nem oldja meg az összes problémát, de mégis egy ilyen puffer területet alakít ki, és ennek köszönhetően több területen a megőrzés útjára tudtak lépni. És aztán az ökológiailag érzékeny területeken a peszticidek betiltásával kapcsolatos vita egyelőre nem is vita, mert hogy lehet használni növényvédőszereket ezeken a területeken. Köszönöm a vitát minden résztvevőnek, kollégák. További napirendű pontunk ma nincs, mégis időnk nincs. Szerintem lesz alkalom majd később privát módon meg tudja beszélni Gáderóza úrral majd. Uh, nem, nem hallom, mit mond. Tehát a következő ülésünk jövő héten Strasbourgban lesz, és Brüsszelben pedig 21-én, 22-én júniusban lesz rendes ülésünk.